foglaljon helyet. Because we have the agenda quite... Mert jó, sűrű a napirend, mindenkit üdvözlök ma délután. Szeretnék emlékeztetni rá, hogy az ülést webstreamelik, ezért kérem, hogy mosolyogjanak. Ami pedig a napirend tervezetet illeti néhány változtást javasolnék el kell fogadjuk a változtatásokat. Az első a következő jelentés Luhan úrtól a kohézióról az EU-ban a globális versenyképesség érdekében úgy volt a koordinátorok különösen, hogy ezt elhalasztjuk a szavazást a következő ülésre, azért, mert nagyon sok módosító jött, amelyet fel kell dolgozni. A második változás, szintén a koordinátok döntésének értelmében, hogy hozzáírjuk a napirendhez a 13a pontot, amely véleménycserre a az ECON szakbizottság vélemény tervezetéről az állami támogatásról a versenyképességgel összefüggésben. Viktor Bassináró úr véleményével kapcsolatos ez. A, az a AFED készített a Fekete-tengerrel kapcsolatban, és ami sürgősség, és ez sorra kerülhetne egy következő ülésen. Hogyha egyetértenek, akkor ha nincsen további kérés, akkor a megalazhat, akkor elfogadottnak tekinthetjük a napirend tevezetet. Márkusz Béből, tessék. Danke, Frau Vorsitzende. Ich möchte eine Sache für Ha nem hallanak jól, akkor bekapcsolom a mikrofonom. Ez meg is történt. A ma esti koordinátorok ülésével kapcsolatban a jelentésről szólnék, és számosan úgy gondoljuk, én magam is, hogy a kompetenciák a GDP-n innen és túl jelentéssel kapcsolatban, hogy hogyan lehet mérni ezen aspektusokat, mármint a haladás méréseit, hát az nem feltétlenül a mi ö, hatás ö, körünkbe tartozik. Az envi például itt illetékes, nem feltétlenül az envi körébe tartozó kérdésről van szó, Általában ott zöld gondolatok vetődnek föl, ez, is, ez már csak így van, de egy olyan, egy ilyen jelentős, stratégiai jelentőségű témában, mint a gdp innen és túl, nem szabad, hogy pályán kívül maradjunk. Ma este a koordinátorok ülésén erre ki kellene térnünk, és jó lenne, hogyha a regi szakbizottság hatáskörébe kerülne a 12-es pont alatt ö, szereplő ö, jelentés. Köszönöm. Indeed on... Nos, ez valóban a holnapi napirenden szerepel a koordinátok ülésén, hogyha sikerül megállapodni, amiben, ami ö, meg módosít, ami miatt módosítani kell holnapi napi rend, akkor azt módosítsuk majd. A koordinátor ülése szeretne emlékeztetni bennünket ennek a pontnak a történetére, mert ö, tavaly októberben hosszú vita folyt erről, és döntések történtek, és ö, így jött létre ez a vélemény. De gondolom, ö, hogy ez a koordinátok ülésén jön elő először. Hogyha nincsen további ö, megjegyzés, jelenleg akkor a napi rendet elfogadottnak tekintem Márkusz megjegyzésével együtt. Szeretnék emlékeztetni mindenkit arra, hogy holnap szavazás lesz kilenckor előtt, Pontosan kilenckor kérem hozzák el a szavazókártyájukat, holnap. Nos, akkor a második pontra áttérhetünk a napi renden. E, a Regionális Fejlesztési Bizottság ülésnaptára tervezetnek elfogadása 2011-re. E, megkaptuk e, ezt a naptárat, amely, mint tudják, a parlament szolgálatai révén készültek el a termek és tolmácsok rendelkezésre állása is szempont. Volt itt milyen szakbizottságot figyelembe kell venni, nyelvi szempontból is a ütem tervet, tehát megkapták 11 rendesülés, de lehet rendkívüli ülés is, ami nem szerepel a rendesüléseknek az ütemtervében, naptárában általában hét elején, hétfőn, kedden, szerdán. Eddig úgy volt, hogy két félnapos ülés volt, ezt is módosítani kell, vannak félnapos ülések, és három félnapos ülések is de a két fél nap az általános. Kérem, hogy fogadjuk el ezt a az ülésnaptárt, és akkor áttérhetünk a harmadik pontra, ami az elnök közleményei. Itt szeretnék információt adni azokra a döntésekre, amit a koordinátorok hoztak az ülésünkön szeptember 6-án Strasbourgban. A koordinátorok úgy döntöttek, hogy javasolják a következő véleményeket, hogy a regi szakbizottság tegyen fogalmazzák meg először is revidálni az energiahatékonysági akciótervet, az ITRE készítette, és a véleményt az EPP kapta meg Kolarska Vabinska professzor, azt mondja személyesen. A második saját kezdeményezésű jelentés, illetve vélemény az ipari politika globalizált korban, amit szintén ITER-re saját kezdeményezésű jelentés, ezt a szocialista szocialista frakció kapta meg, és a véleménykészítő Francesco de Angelis írásos ö, mm, írásban ö, azt javasoltak a szocialisták két véleményt, egy ö, állami ö, támogatás a képes színbányák bezárására, és itt a véleményező ilyen Bzsezsina, a, ö, az illetékes bizottság az ECON, a második javaslat pedig a parlament és a tanács döntése a foglalkoztatási bizottság, bizottság itt az illetékes, és a véleményt az EPP kapta, még nem tudunk konkrét nevet, hogy ki lesz a vélemény elkészítő. Ha nincsen megjegyzés ezekkel a pontokkal kapcsolatban, akkor a negyedik pontra térnék el, ami eszmecsere Janos Lewandowski biztossal, aki a pénzügyek költségvetésre és a pénzügyi programozásért felelős biztos. A, az eszmecserére 4.30-ig van időnk, ezt szeretném, hogyha magasak kihasználnánk, és kérem a biztos, hogy akkor emelkedjék szóra, és annyi időt kap, amennyi szükséges. Ezek rendkívül fontos kérdések, itt számunkra a regi bizottságban ezek a kérdések, és kérdésekre, válaszokra számítunk. Tanulunk. Jó napot kívánok mindenkinek! Megköszönöm Danóta a meghívást. Nos, nagyon örülök annak, hogy itt lehetek. Nem fogok lengyelül beszélni, bár ez nyilván megtiszteltetés lenne Danóta Hübner asszonynak. Inkább megadom magam az angol vezető szerepe mellett. Nos, miután most költségvetési szempontból nagyon meleg időszak következik, arról beszélnék, hogy mi, milyen események állnak előttünk. Októberre halasztották el az úgynevezett költségvetési felülvizsgálatot. Ennek a lényege az, hogy mit tanulhatunk, milyen következtetéseket vonhatunk le a válságból. Szeptember 29-én, tehát néhány nap múlva, a bizottság a gazdasági kormányzásról fog benyújtani javaslatokat, és ezeknek bizony köze lesz a kohéziós politikához. Egyfajta eszköztára lesz ez a különböző szankcióknak. Nos, ami a költségvetési felülvizsgálatot illeti, ez sajnos késlekedik, hiszen a parlament által jóváhagyott tanácsi javaslat erről késlekedik és most úgy tűnik, hogy a parlamentet nagyon is érdekli ez a pénzügyi, ez a költségvetési felülvizsgálat, az egyéb intézmények pedig már a következő időszakra tekintenek a 2013 utáni költségvetési vagy pénzügyi időszakra. Nos, augusztusban az derült ki, hogy nem csak a kiadási oldalt kell megnyírbálni, hanem arra is oda kell figyelni, és ez újdonság, és erre oda kell figyelni a felülvizsgálat során is, hogy a saját forrásokat fel kell sorolni. Olyan forrásokra gondolnak, gondolok, amelyek csökkentenék az országok, be, tagállamok befizetéseit. Ez sajnálatos módon ez eléggé népszerűtlen, de miután ez a mandátumunkban benne rejlik, mindenképpen erről is kell majd szólni a felülvizsgálatnak, tehát nem csak kiadások, hanem új saját források. Aztán a kohézióról szóló stratégiai dokumentum, ez a másik nagy esemény, nagyon fontos dokumentum ez. Ez arról szólna, hogy a kohéziós politikát hogyan kell strukturálni majd a 2013 utáni időszakban. Ugyanaz a helyzet a kappal, szintén idén várható az erről szóló dokumentum. Jelenleg folynak az előkészületek, illetve a több éves keretet készítik elő. Az a kötelességünk, hogy a következő több éves keretre szóló javaslatot 2011. júniusáig benyújtsuk. A 2013 utáni számadatokat már mindenki nagyon várja, és ezzel kapcsolatban szeretnénk, ezt szeretnénk összekötni a jogalkotási javaslattal, szeretnénk mindezt okosabban programozni, hogy jobb hangulatban folyjon le ez, mint a korábbi időszakban, és azt szeretnénk elérni, hogy a különösebb megszorítások nélkül kerüljön erre sor, hiszen elképzelhető, hogy a 2012-es költségvetésre vonatkozóan, amit ugye majd jövőre kell megvitatni, a különböző pénzügyminisztereknek egyéb megszorító intézkedéseket kell foglalatosítani. Tehát, vagy június végén, vagy ennél kicsit hamarabb fogunk ezzel kapcsolatban egy nyilatkozatot megjelentetni, tehát elképzelhető, hogy a jogszabályalkotási javaslat előtt még ezt megvizsgáljuk, szeretnénk a lehető legokosabban, legbölcsebben egymás után rendelni a különböző eseményeket, hiszen a legfőbb célunk az, hogy az európai költségvetést javítsuk a jövőre nézve. A végső jogalkotási javaslat 2011-ben születik meg, tehát a bizottság javaslata eddigre kristályosodik ki, mikor kerülnek ki, a, mikor kezdődnek a tárgyalások, melyik elnökség alá kerül ez, illetve hogy a 2012-es francia elnökválasztás szempontjából sem lényegtelen az, hogy pontosan mikor kerül sor az egyes eseményekre. Így a dánoknak nem lesz már sok idejük, de az mindenképpen pozitív, hogy a Lisszaboni szerződés értelmében megnövekedett hatalommal bíró parlamenttel elkezdjük a tárgyalásokat, és a 2004-2006-os időszakból azt tanultuk, hogyha nagyon késlekedünk, akkor a következő pénzügyi időszak első része sajnos füstbe megy. Úgyhogy mindenképpen érvényesül az, hogy az idő szorításában vagyunk. Coming, but it's not coming in the commission, but here, this is our privilege. Remélem, kávé azért nekem is jut, a bizottságban ehhez nem vagyok hozzászokva. Tehát, nagyon fontos lenne az intézmények jó indulata a 2011-es folyamatokban. Miután önökhöz elkerül ez első olvasatban, ezután következik a tanács és a parlament közötti egyeztetés, itt a biztos egyfajta broker szerepet lát majd el, de miután egyetlen olvasatról van szó, és most próbáljuk ki ezt először, megnézzük, hogy milyen hangulat uralkodik egyáltalán az intézmények között költségvetési kérdésekben. Ami a kohéziót illeti, nagyon fontos, hogy milyen költségekkel jár mindez a válság utáni időszakban. Tudni való, hogy a fizetési mérleg könnyítések 50 milliárd eurót jelentenek. Az európai költségvetés attól is függ, hogy a 60 milliárd euró stabilizáció hogyan sikerül az euró övezetben. Most már világosan látjuk, az európai költségvetés erre koncentrál. Nos, ezek után mi következik? Az európai költségvetés szankciókat is tartalmaz. Ez is fontos. Az a célunk, hogyha van szankció, ez nem csak a kohéziós politikára fókuszáljon, hanem tágabb legyen különben hát meglehetősen teoretikus büntetés ez azoknak a tagállamoknak, amelyek ebből az alapból nem kapnak. De a stabilitási és növekedési paktumot végre kell hajtaniuk. Tehát stabilizáció és fegyelemre szoktatás Európának. Másrészt az európai és ez a kettő egyeztetendő össze nem szeretném a jövőbeni nadráxi meghúzó politikát értékelni, de az világos, hogy mi közvetítjük az értékeket az embereknek, az Erasmus diákoknak, olyan kedvezményezetteknek, akik a válság ellenes harcban is részt vesznek. Pontosan tudják, hogy a kohézió a Lisszaboni szerződésben még hangsúlyosabban szerepel nem csak gazdasági és szociális, hanem területi dimenziójában is. Ez elsődleges szempont a területi a, az eszközök területi felhasználásában. Johannes Hahn biztos, erről már beszélt, megpróbálok a regi szakbizottsággal kapcsolatban maradni. A július 13-ai dokumentumuk olvastán úgy gondolom, hogy nem nagyon állnak messze álláspontjaink. Ez csak egy összegzés, vitaindító, de azt hiszem a lényeges, hogy ez nem jótékonykodásról szól, hanem gazdaság fellendítésről. Az OECD, OECD is ezt várja el. Ez több szintű kell legyen, természetesen ez az akcióterv. 400 operatív program van, ebből 70 százalék területi jelleggel érvényesül. Előre kiszámítható kell legyen az akciónk. Ez természetes, az még nem világos, hogy 5 vagy 7 éves legyen a tartalma, vagy kétszer 5 éves egy félidős komoly áttekintéssel integrált kell legyen a szociális alappal kell koordinálni. de a területi kohéziót kell biztosítsa. A vidékfejlesztési alapokat is, alapot is kell ezzel koordinálni, ami a GDP-t illeti. Nos, hallottam azokat, akik a post-GDP intézkedésekről szóltak. Nos, azt hiszem eddig a GDP a fő referencia pont volt, és ez az is ö, maradt egyelőre. Hogy mi lesz 2014 után, azt még nem ö, tudjuk. Janes Anna, jó az együttműködésünk, ö, megpróbáljuk elérni, ö, hogy Európa a legkedvezőbb helyzetbe ö, kerüljön. Ö, az első ö, célkütízést ö, úgy tudjuk teljesíteni, hogy a második is teljesüljön a pénzügyi szabályok áttekintése Inge Dreszló kezében van már, a számokat már éppen áttekinti. Természetesen tévedés elképzelhető, de jó hír, hogy a közös politikákban viszonylag alacsony volt a tévedési százalék a jelenlegi értékelések szerint. Elő kell segítsük az Európai költségvetés innovatív jellegét. Például a PPP, az állami és magánszektor együttműködésének kiaknázása végül, de utolsó sorban meg kell válaszolni a következő kérdés. Nem csak a nagy agglomerációknak kell fejlődniük, hanem be kell venni a makró régiókat, a Baltikumot, a Fekete-tengert, a mediterrán vidéket. Ez vita kérdés. Hát tudom, hogy Johannes Hahn nem rajong a makró területek gondolatáért, de hát ez is egyelőre vita tárgya. Nos, ennyit a jövőről. A lényeg, a kohéziót a megfelelő kontextusba próbáljuk helyezni, abban a kontextusban, hogy a, hogy, alakulnak majd a, hogy alakul majd az európai költségvetés minden esetre most egyfajta frusztráció tapasztalható, nadrágszi összehúzás. Németországban az eladósodást korlátozták. Nos, mindent alaposan értékelni kell annak érdekében, hogy megvédjük az európai kohéziós politikát. Ennyit szeretnék mondani bevezetésképpen. És várom kérdéseiket. Köszönöm szépen, biztos úr. Kedves kollégák, szoka jelentkeztek szóra. Úgyhogy azt hiszem, az lenne az követendő eljárás, hogy három feltevés után megadjuk a lehetőséget Leonoszki úrnak, hogy válaszoljon. I don't, I, I have Mr. Vaughan uh, Vaughan úr? Vaughan úr? Azt talán én lehetek. Sok mindent szeretnék mondani a következő több éves keretről, kohéziós politikával kapcsolatban sok kérdés fölmerül, illetve a finanszírozás struktúrájáról. Ma azonban csak a középtávú felülvizsgálatról szeretnék beszélni, hiszen ez a legfőbb témánk. Nos, világos, hogy a tagállamok miért nem annyira szívesen végzik ezt most. Nos, nyilván nem akarják az EU-ba történő befizetéseiket megemelni, de nagyon fontos az is, hogy a parlamentnek és az EU-nak megnövekedett felelőssége van, amelyek a Lisszaboni szerződésből erednek. És amikor felelősségeket említek, nem csak arra gondolok, hogy egy új külügyi szolgálatot kell felállítani, hanem arra is, hogy például a sporttal, kultúrával kapcsolatban új kötelezettségeink vannak. Biztos úr, miután korábban ő is volt parlamenti képviselő, illetve költségvetési bizottsági tag, pontosan tudja, hogy ez mit jelent a parlament számára. A különböző költségvetési fejezetekben a marzsok egyre szűkebbek, és véleményem szerint hiba lenne az 1A, e- illetve az 1B fejezeteket csökkenteni. Szerintem ezek inkább beruházásként tekintendő kiadások a gazdasági felépülésre szánt kiadások. Ami a 2011-es költségvetést illeti, a tanács 46 millió euróval szerette volna csökkenteni az 1A fejezetet, illetve a kifizetéseket több mint 800 millióval, és az 1B-ben is 1 milliárd euróval szerettek volna csökkenteni a kifizetéseket. Ezáltal úgy gondolom, hogy felmerül annak a veszélye, hogy a különböző fejlesztési projekteket nem tudjuk megfelelően finanszírozni az egy alban Európa szerte, illetve az egy bére sem lenne elegendő a költségvetés strukturális alaphoz kapcsolódó programokat el kell majd halasztani, ezeket a későbbiekben lehet csak megvalósítani. A kérdésem az, hogy egy ilyen felülvizsgálat vajon csak egyfajta technikai része a több éves a több éves keretnek, vagy valóban megnézik, hogy milyen prioritások érvényesülnek, hogy az 1A és az 1B fejezeteknek megfelelő finanszírozás jut a jövőben, és ez valóban hozzájárul-e Európa gazdasági felépüléséhez. Mikael Tajlő következik, mondja az elnök. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr megjegyzéseiben, felvezető gondolataiban joggal mondta azt a biztos úr, hogy a különböző politikai területek között nyomást érzünk, feszültségek vannak, és egyes tagállamok szeretnék konszolidálni költségvetéseiket, és azt kérik az EU-tól, hogy ezen konszolidációhoz járuljon hozzá. Mit gondol ön arról, hogy az EU költségvetésének konzolidációját országos támogatással, hozzájárulásokkal erősítsük meg. Ami a makrogazdasági stabilizációt illeti, a bizottság nem mondta el nekünk eddig, hogy tervezi-e azt, hogy megerősítse a makrogazdasági stabilizációt, és hogy ezt úgy tegye meg, mondjuk Rene úra utalnék, én azt gondolom, hogy ez kontraproduktív lenne, mert valahol az a konjunkturális alapokat csak a nehézségekkel küzdő országok felé juttatjuk el, holott segítenünk kellene ezen országoknak abban, hogy a makrogazdasági stabilizációval lábaljanak ki a válságból és a strukturális alapok pontosan azt a célt szolgálják, hogy ezen nehézségekkel küzdő országokon segítsenek a versenyképességük, gazdasági versenyképességük fejle, ö, fejlesztésében. Egy kérdésem lenne még. Barózó ö, elnök úr, hogyan talált csak úgy egy milliárd eurót a semmiből, és most az ENSZ New Yorki közgyűlésén bejelentette ezt az egymilliárd milliárd eurós újdonságot, most nem a kohéziós alapokból szívja lesz? Köszönöm szépen, Réka Manetis. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, biztos úr. Először is köszönöm szépen a kiváló felvezető gondolatokat, és nagyon örülök annak, hogy a parlament és a bizottság a több éves pénzügyi keret terén is komoly együttműködést mutat. Ami a saját erőforrásokat illeti, hát igen, kemény időszakot élünk, és a vita komoly lesz, meg kellene vizsgálnunk, hogy milyen lehetőségünk vannak az adópolitika ö, területén. Ami az időszakot illeti, azt gondolom elég szkeptikus vagyok az öt éves időszakkal kapcsolatban. Nem tudom, hogy a strukturális alapokban hogy lehet öt évre előre tervezni. Idegesít is engem a, a költségvetéssel kapcsolatos vita, mert a költségvetés igen, csak kevés rugalmasságot mutat, és a hagyományos és az úgynevezett új politikák között ez a fajta erőviszony nem tudom hogyan alakul általában, csak szolidaritásról, segítségnyújtásról beszélünk, nem tudjuk igazából megkülönböztetni azon lehetőségeket, amelyek nyitottak számunkra ami az Európa 2020-as stratégiát illeti, a hozzáadott értékről beszélünk. És úgy gondolom, hogy a kohéziós politikának hála a megújuló energiaforrások felhasználásában a zöld, környezetbarát politikák támogatásában a régiók felé kifejezhetnénk a hozzáadott értéket, és sajnos a régi, hagyományos és az úgynevezett új politikák között ezen aspektusokat nem vizsgáltuk meg, nem jártuk körül. Persze a kohéziós politikát meg kell erősíteni, új prioritásokat kell keresnünk például a kutatásfejlesztés területén, de egy ilyen prioritást én is magam meg ö, szeretnék említeni, a jövőbeli vita szempontjából. Röviden elmondanám, egyetértek abban, hogy a GDP az egyik legfontosabb kritérium kell, hogy legyen, de azt is meg kell vizsgálnunk, hogy milyen kihívásokkal kell szembenéznünk a jövőben, például az előgelődő társadalommal kapcsolatban, és hogyan lehet megválaszolnunk ezen kihívásokra. Zárószóként pedig azt szeretném megkérdezni a biztos úrtól, hogy a közlekedéspolitikával kapcsolatos vitában mi a véleménye. Kalasz biztos olyan gondolatokat vetett föl, mely szerint egy saját alapot lehetne a közlekedéssel kapcsolatban, közlekedés politikával kapcsolatban létrehozni. Ön személy szerint mit gondol erről? Thank you. This is the taste. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy ez már mutatja, előre mutatja, hogy a jövőben sem túlságosan könnyű kérdéseket fogok kapni. Vón úr, Jól ejtem a nevét? Majdnem, jó, köszönöm, hogy ilyen toleráns. Nos, az már most tudható, hogy a felülvizsgálat logikája szerint már most nem tudunk megfelelni a parlament elvárásainak. Nos, azt gondolom, hogy az új, új szerződés érte, alapszerződés értelmében több módosítás lesz kollégám, Reimer Böge azt említette, hogy talán túl politizáljuk ezt a kérdést, tehát nem, valójában nem arról van szó, hogy az Lisszaboni szerződéshez alkalmazkodunk, hanem hogy átpolitizáljuk ezt a kérdést. Nos, nem sokára megszavazzák majd, az, vagy szavazni fognak majd az ezzel kapcsolatos ö, módosításokról, és ezen szavazás szabcsán kiderül az, hogy mit jelent ez hiszen a Lisszaboni szerződésből valóban új feladatkörök erednek, de mindenképpen kvantifikálni kell ezeket az új kötelezettségeket, és azt már most lefogadom, hogy a parlament elvárásait nem tudjuk teljesíteni. A külügyi szolgálattal kapcsolatban pótköltségvetést kellett elfogadni, 9,5 millió eurós pótköltségvetést, új posztokat kell létrehozni, és nyilvánvalóan ez nem túlságosan népszerű Európában, hogy ilyen administratív típusú kiadásokat kell kieszközölni. De hát a Lisszaboni szerződésnek ez is része, külügyi szolgálat, és ez a jövőbeni költség, költségvetésekben is megnyilvánul majd. Aztán sport, kultúra, a 2011-es parlamenti tárgyalásoknak ez része, és szerintem megvalósíthatók a parlament célkitűzései, tehát hogy mindez benne legyen a 2011-es költségvetésben. Itt egészen konkrét módosításokra lesz szükség a költségvetési jelentéstevő részéről. Aztán az egyes fejezetben, az 1A és 1B területen is nagyon komoly megszorításokat említettek. Nos, mindenkitől azt halljuk, hogy Európának versenyképességre kéne költenie, és ahogy a 2005-ös, 2006-os tárgyalások során is előfordult, a tárgyalásokat nagyon meg kellett nyírbálni. A költségvetésnek ezt a részét egyrésztről nagyon megtámogatták, de e, és ennek az eredménye az, hogy, hogy többet tudtunk költeni a versenyképes Európa kifejlesztésére vagy kutatására. Most 96 százalékos növekedésről beszélhetünk 2010-hez képest az 1A és 1B-ben. És azt gondolom, hogy az lenne a pozitív üzenet Európának, hogy egy milliárddal többet kéne költeni kohézióra 2011-ben, mint 2010-ben. És ugyanennek, kéne, ugyanennek a tendenciának kéne megvalósulni 2011-ről 2012-re. Ezt a fajta, támogatá- ezt a fajta változást én mindenképpen támogatom, és ez mindenképpen egyfajta válság ellenes lépésnek tekinthető, amelynek munkahelyteremtő és együttműködés segítő hatása van. Aztán Tajder úr kérdése a megszorítás, illetve a gazdasági fellendülés ellenpontjáról szól. Nos, Európának lehet hozzáadott értéke a költségvetésben, és ez a beruházásokra vonatkozó finanszírozás. A megszorítások alatt azonban pontosan a kutatás szenved Nagy-Britanniában, Franciaországban, Németországban. Nos, ezt a problémát próbálhatjuk meg áthidalni a strukturális alapokkal. Ezt szeretném mondani Tajler úrnak válaszul. Tehát a megszorítások és a fellendülés közötti ellentétet szerény eszközeinkkel, azaz a strukturális alapokkal próbáljuk feloldani. Azt most nem tudom pontosan megmondani, hogy a fejlesztésre szánt egy milliárd honnan jön majd. Ezt az egyeztetés végén talán megtudjuk. illetve az élelmiszer segély, a Galileo, a fellendülési programra vonatkozó finanszírozás is valahonnan elő kell teremteni, ezt mindenképpen át kéne vinni a több éves programokba. Manner asszony. Nem szeretnék hosszasan beszélni az adózásról, sokkal inkább a saját forrásokról szeretnék beszélni az adózás szót próbálom kiktatni a szókészletemből. Az a célunk, hogy a nemzeti költségvetésekre háruló terhet csökkentsük, hiszen nagy bajban vannak a nemzeti pénzügyminiszterek. Ugyanakkor sokat kritizálnak minket ezért. Azt keressük, hogy hogy lehet a tagországi befizetéseket csökkenteni, hogy hathatósabban lehessen konszolidálni a nemzeti költségvetéseket. Fölberült ugye az, hogy a pénzügyi tranzakciókat meg kell adóztatni, de ez valójában nem az európai költségvetésbe kerülne, hanem nemzeti vagyon gazdagítaná. Ezzel kapcsolatban elég szkeptikus vagyok, ugyanakkor mégis az a feladatom, hogy a lehetőleg semlegesebben mutassam be a lehetőségeket. Manner asszony, egyetértek önnel abban, hogy az öt éves időszak nem feltétlenül megfelelő. Most kezdődik el az ezzel kapcsolatos vita, amely megosztja Európát, egyáltalán nem egyesíti vagy integrálja Európát, hanem ellentétet teremt. Öt év múlva öt éves határidőről van szó, de az új tárgyalási körre két év múlva kerül sor, amikor az új pénzügyi perspektívát tárgyaljuk meg, akkor az első két év általában kevés gyümölcsöző, az igazi munka a harmadik évben szokott elkezdődni. Tehát az öt évet én sem nagyon támogatom. Ugyanakkor az első próba után szándékosan ezt választottuk, az első pénzügyi perspektíva ennél hosszabb volt. Böge úr úgy érvelt, hogy a parlamenti ciklus időtartamához kell ezt ag- a- igazítani. De az nem merült fel, hogy a parlament ciklusát hosszabbítsuk meg 7 évre ami az új stratégiát illeti. Nem növekedésről van szó, hanem megpróbáljuk azonosítani azokat a kiadásokat, amelyek a zöld növekedést segítik elő, és nem különböző kiadások között akarunk átcsoportosítani. Természetesen a 20-20-as filozófiához megpróbálunk igazodni, ez is egyfajta új orientáció. Világosan elmondtam, hogy az integrált kohéziós politika jó és rossz oldalakkal bír. Az egyik az önállóság itt a közlekedésre, szállításra kell gondolkozni, gondolni, az energiára és a klímára. Az én álláspontom az, hogy az integrált megközelítést védem, és a, teri, és a területi kohéziót nem szeretném nagyon elaprózni az alapokat, hiszen ez administratív kiadás is, hogyha félig önálló rendszerekben gondolkodunk, akkor az adminisztrációs költségekben is ez megnyilvánul. Mint hogy mondtam már hát Tajrerólnak a válaszomban, ez a, az európai projektek hitelességét is szolgálja Nem ez a legnagyobb része a költségvetésnek, de fontos a hitelesség szempontjából. Köszönöm szépen, John Dafton. Köszönöm szépen, elnök asszony, jó napot kívánok, biztos úr, Levanovszki biztos úr. Múlt héten hét ö, ország aláírt egy nyilatkozatot, amelyet jövő hónapban pro, ö, publikálnak. Ez a regionális versenyképességről szól, 290 millió felhasználásáról. A 39 projektet érint ez, 15 projekt a regionális fejlesztési alapra támaszkodik, és 16 a szociális alapra. 1200 munkahely függ ezen programoktól. 6 százaléka a teljes EU költségvetésnek fordítandó E a regionális fejlesztésre. Az első Királyságban nagy csökkenés várható, 16 milliós, és próbálják a fekete lugakat betömni. Hogyha kisebb az összeg, amelyet elkölthetünk, akkor versben romlik a helyzet, mert pedig ott a legnagyobb a munkanélküliség. Nagyon sokba kerül nekünk az EU tagság nem szeretném, hogyha az odaígért összegek csökkennének, hiszen ez versben növelné a nehézségeket, akkor, amikor az Egyesült Királyság a második legnagyobb nettó befizető. Az EU 20-as célkizések között a munkanélküliség csökkentése is szerepel, mint cél. Erre megfelelő összegeket kell folytani, hogy Velsz ne menjen tovább a recesszióba. Kérem, vegye figyelembe a kérdésemet. Köszönöm szépen, Ravenna Menes asszony. Mulțumesc. Um, vreau să-i mulțumesc domnului comisar. Köszönetet szeretnék mondani a biztos úrnak az előadásáért. Ezen túlmenően azt is el szeretném mondani, hogy örömmel állapítom meg, hogy ön is osztja az én véleményemet, és a regionális, valamint helyhatóságok támogatását karolja föl a kohézió szellemében. Nagyon örülök, hogy legalább ebben a tekintetben a támogatását élvezzük. Ön elmondta, hogy támogatja a regionális és helyi önkormányzatokat. Én azt is hozzátenném még ehhez, hogy további befektetésekre lenne szükség a helyi és regionális önkormányzati alkalmazottak támogatásába, azok képzésébe, hiszen a kohéziós politikák végrehajtásáért elsősorban felelős személyekről van szó. Kérdésem a következő tudnak, tud elképzelni olyan ö, támogatást, ö, ahol a jó gyakorlatok, bevált gyakorlatok ö, ö, cseréjére kerülhet a különböző régiókban, és ezen keresztül hozzá lehetne járulni valódi módon a az európai alapok kezelésének javításához, hatékonyabb kezeléséhez. Ezen túlmenően elmondanám még azt is, hogy szükséges a kohéziós politikát megtartani, mint kulcs fontosságú Európai Uniós fejlesztési as, ö, aspektust. Ezt hallottuk az ön szájából is a 2020-as stratégiáról szólva. A kohéziós politika nem karitatív politika, nem feltétlenül a szolidaritásról szól, hanem a koherens, következetes, hatékony régiók közötti fejlesztésről szól, annak érdekében, hogy a régiós különbségeket sikerüljön finomítani, enyhíteni mi a véleménye költségvetési szempontból a kohéziós politika jövőjéről? Ez a kérdésem. Vajon meg kell -e tartani a jelenlegi költségvetési keretet? Mit értek ez alatt? Azt, hogy vajon meg kell tartanunk az elveket, valamint a kohéziós politikára áldozott összegeket, vagy más kép, képzelje el mindezt, és akkor hogyan? Biztos úr, Manescu Manescu asszony koordinátor a szocialista frakcióban. Köszönöm szépen. Köszönöm, biztos úr. Nagyon örülök, hogy a szakbizottságunkba ellátogatott, és remélem, hogy ez, hogy ez egy tartós együttműködés kezdetét jelzi. Ez a látogatás. Három gondolatot hadosszak meg önökkel. Nem gondolom úgy először is, hogy az olyan intézkedések, mint maguk a szankciók, amelyekre ön is utalt, valóban hatékonyak lehetnek a tagállamok ellen. Nem jó gondolat ez hogy szankcionáljuk a kohéziós politika keretében a tagállamokat. Valaki már előttem szólt erről, és én osztom e véleményt. Nem lehetne inkább más intézkedéseket foganatosítani? Itt most arról van szó, hogy a kohéziós politika, ugye a költségvetés, az EU költségvetés jelentős részét teszi ki, ez így van, de hát nem kell itt szankciókra gondolni. Második gondolat egyenlőre. A közlekedési alappal kapcsolatban egy fajta ö, félig meddig választ hallottunk csak az ön szájából, és úgy tűnik, hogy a különböző szakpolitikák még inkább ágazatra lebontása felé lép el az európai ö, politika. Nem arról van itt szó, hogy egyszerűen az ágazati politika számára próbálunk ö, pénzt ö, előteremteni, akár energiáról, energiapolitikáról, akár a közlekedésről legyen szó. Úgy tűnik, hogy ez a fajta szektori, szektoriális megközelítés, ágazati megközelítés most már egyre inkább te, trendként jelenik meg. Mi erről önnek a véleménye? Jó dolog -e ez vagy sem? Ami pedig az időtartamot illeti, számosan vagyunk itt, többségben vagyunk a szakbizottságban, akik 7 éves időszakban gondolkodunk. A kétszer 5 éves megközelítés, amelyet nemrégiben a plenárison Barózó úr tárt elénk, talán inkább élvezhetné támogatásunkat, mert rövidebb időszakról van szó, Engem inkább tehát a gyors reakció képesség miatt ez a kétszer öt éves megközelítés ö, vonzana. Mit gondol ön biztos úr mindezekről? Köszönöm szépen, és a biztos úrnak adom meg a szót, hogy válaszolnak. Köszönöm szépen, Barton úr. Komolyan érvelt a regionális politika mellett vélsz tapasztalata alapján. Cornwall is érintett, nem csak vélsz, amikor a nagy-britanniai régiók sorsáról bélünk. Nos, egy régió jogosultsága a 271-ből. Nos, ez esetenként döntendő. Erre megvan a maga metodológiája. Menescu asszony is gyakorlatilag erre kérdezett rá, de nem elég, hogyha a kohéziót támogatjuk teljes merszélességgel, nem lehet százszázalékosan a berlini metodológiát alkalmazni az első és második célkitűzésen túl figyelembe kell venni a kifutó és bejövő programokat. Az európai átlag 75%-a a referencia szint a berlini metodológiában. Ez válasz egyben Vérsz kérdésére hogyan lehet e, európai támogatást kapni a kohéziós politikára. A berlini metódussal, de két módosítással. Nem szabad e, elveszteni Spanyolország támogatást, e, Németországét, ez egy a keleti tartományok kérdése ugyanis nagyon érzékeny, valamint Asztúriái Spanyolországban. Az, az én ö, régiómból is többen ö, várnak támogatást, és ezért nem ö, érzékeny a kérdés. Ö, nem ö, szabad ö, vesztesek ö, legyenek. Csak úgy lehet 27 ö, tagállam egyetértésére számítani, hogyha nincsenek nagy vesztesek, ö, megfelelő ajánlatot kell tenni hogyha konkrétan megpróbáljuk ezt a filozófiát ö, alkalmazni, akkor ö, juthatunk megoldáshoz. Ö, akkor van megoldás az önök számára a legérzékenyebb régiók számára. Meneszko asszonynak is válaszolnék. Nem elég a berlini metodológia, de ez kell legyen az alap a jövőben is. De némi módosítás ö, is szükséges. Az agglomerációkban nagy problémák összpontosulnak erre is választ kell találni. A mi oldalunkra kell állítani őket. Jó, hát talán nem a mi oldalunkra, a regionális politika oldalára. Nagy agglomerációk vannak, ahol a problémák sokasodnak. És az európai közvetés ezt nem eléggé támogatja már provokáltam némi problémát azzal, hogy beszéltem a jövőben arányokról, de kell látni a fejleményeket. A regionális kohézió politikája 16-17 Delors idején, most pedig már más a helyzet. A tekintsük csak a ö, mezőgazdasági kiadások alakulását. Meg kell találni a ö, megfelelő összeget, de most nem szeretnék ilyen vitába bonyolódni, ö, különben ö, arra számítok, hogy nagyon nagy viták lesznek, akár már emme mondna után az Agri szakbizottságban. Az európai költségvetés megvédésére méltányos javaslatokat kell találni, hogy méltányos arányok legyenek a kiadásokban. Új legitimizáció szükséges, ami megfelel a 21. századnak. Krell asszony a szakciók ellen. Nos, még nem világos, hogy milyen lesz a kiigazítási mechanizmus. Egyrészt a Lisszabon Szerződés 36. cikke nem olyan ellentmondásos, mint gondolják. Hát többféleképpen lehet. Értve ez az eurózódára vonatkozik. Hogyha olyan csomagot akarunk, ami a 27 országra vonatkozik, nem csak az euróvezetre, akkor hozzá kell nyúlni a költségvetéshez. De elővigyázatosan. Teljesen igaza van abban, hogy amikor a fegyelmezetlen tagokat megfosztjuk bizonyos programoktól, mint például Görögországtól, akkor még rosszabbá válhat a helyzet, mert nehezebben fizetik vissza jövőben adósságaikat. De ezt nem azonnal kell művelni, arról van szó, hogy két évre felfüggesztik a kötelezettségeket például, illetve a egy bizonyos időszak után jönne csak be a kifizetések csökkentése, az esetleges szankciók, amelyeket nagyon elővigyázatosan kellene alkalmazni, hogy az illető területnek, országnak a helyzetét ne rosszabbítsuk. úgy vélem, hogy a válságból le kell vonni a tanulságokat, megfelelő eszközöket kell kidolgozni, és helyre igazítást kell alkalmazni. Azt hiszem ez a német álláspont, és nagyon határozott álláspont, amely tovább is megy ennél. Hogyan lehet el kerülni, hogy egy területnek a helyzetét rosszabbítsuk, nos, ez mindig szem előtt tartandó. Már mondtam, az Inter bizottságban. Nagyon ellene vagyok annak, hogy ágazatokra bomoljék, szektorizálódjék az EU költségvetése. Természetesen nem szabad megfelelni az Európai Szociális Alapról, alapról a 20-20-as célokra, illetve azon garanciákra, amelyeket ad a szociális alap de ennél tovább nem kell menni. Nem csak a struktúrális alapból lehet finanszírozni a közlekedést. Nos, a 7 évvel kapcsolatban, hát nekem ez az az, az álláspont, hogy 5 év után át kellene tekinteni az eredményeket, komolyan áttekinteni. Az 5 plusz 5 féli idős áttekintéssel elfogadható számomra. Legyen tartalék félre téve a jövőre. Hiába való az áttekintés, hogyha nincsen tartalék félrerakva, akkor az csak egy teoretikus áttekintés, de nem lehet igazi revízió. Félek, hogy a következő pénzügyi tervet nagyon pessimista változatban kell elkészíteni. Egyelőre hát euroszkeptikusan, szinte, de hát pessimistán tervezünk, és ez ö, nem ö, nagyon előremutató. Ez is a problémám az 5 plusz 5-tel. De még az is jobb, mint a csak 5. Colleagues, we have seven... Kedves kollégák, még heten szeretnének kérdezni, de már csak 20 percünk van, úgyhogy kérem röviden tegyék fel a kérdést, ez biztos úrra is vonatkozik. Jevkenyi Kirillov, Markus Piller és Sean Kelly a három következő hozzászóló, kérem röviden. Köszönöm, elnök asszony. Konkrét kérdéseket teszek fel, úgyhogy ígérem, rövid leszek. Tisztelt biztos úr, köszönöm, hogy ilyen őszinte eszmecserét tesz lehetővé. Örülöm, örülök annak, hogy ilyen közel áll az ön gondolkodás menete miénkhez, és örülök annak is, hogy új tagállam Béli biztossal van dolgunk. Hiszen ön is tudja, hogy a közös politikának milyen, milyen nagy a fontossága számunkra. Az európai kohéziós politika eredményeit tekintve mindenképpen siker, sikertörténetről van szó. Egyfajta csipke rózsikaként felébredt álmából, tehát várni kellett az eredményekre, de hogy itt 5 milliárd euróval csökkentsük a kifizetéseket, ez mindenképpen elképzel, elfogadhatatlan. Nem csak a finanszírozási következményekre való tekintettel, hanem politikai üzenetként is elfogadhatatlan. E, említette, hogy frusztráció jelei mutatkoznak meg. Ezzel kapcsolatban az aggaszt, hogy ezek a jelek a szolidaritás szó jelentésének szétfoszlását jelentik. Sokan szitokszóként látják a szolidaritást, Ugyanakkor a szolidaritást egyfajta próba vagy teszt. Ha nincs meg a szolidaritás, akkor az egészen megváltoztatja az EU jövőjét. Említette, hogy el kell kerülni, hogy nagy vesztesei legyenek a kohéziós politikának, és nagyon remélem, hogy ha mégis lesznek, akkor ezek nem az új tagállamokból kerülnek ki. Markus Piper következik. Köszönöm szépen. Azzal kezdhetném talán, ha megengedik, hogy egy GDP-t kommentáljam. Hallgattam önt, amikor elmondta, hogy a bizottság hogyan is vélekedik, és megerősítette azt, hogy veszéllyel jár az, hogy ott, ahol a legkreatívabbak a statisztikát készítő ö, szakemberek hát az ilyen mutató számokon tudnak finomítani. Ami a szankciós mechanizmust illeti, jó magam is, úgy gondolom, hogy automatikus rendszerrel kellene rendelkeznünk, nem csak a kohéziós pénzekkel kapcsolatban, hanem minden európai támogatással kapcsolatban. Hiszen a rendelet ilyen automatikus mechanizmust már tartalmaz, csak még soha nem került alkalmazásra. Ami az európai ö, segítő csomagot illeti, az most ugye három évre szól, de mi történik a három év elteltével? Ami az európai ö, csődbe ment ö, vállalkozásokat és bankokat illeti, hát mit gondolnak mindenről, mit gondol ön mindenről? <laughs> Uh, thank you, uh, madame. Elnézést, nem a helyemen ülök. Köszönöm szépen, elnök asszony, megköszönöm, hogy a biztos úr ilyen összefogottan és őszintén mondja el nekünk a véleményét. Én is megpróbálok hasonlóan megnyilvánulni. Nos, saját forrásokra van szüksége EU szinten, ezt már többször hangoztattam én is, de sajnálatos módon nem tudtunk egy testületként felszólalni, nem tudtuk egy hangon megszólalni, annak érdekében, hogy ezt a független erőforrást megteremtsük. Kérdésem, hogy ezzel kapcsolatban milyen eszközök merültek fel? Európai kötvények, új adónemek. Itt mindenképpen el kéne érni valamit. Második dolog. Említette, hogy elképzelhető az, hogy a kap finanszírozását csökkentik, vagy költségvetését csökkentik. Kérdésem, hogy ha csökkentése kerül sor, akkor mennyire, milyen mértékben csökkentik ez, és mi a helyzet a kohéziós alapokkal. Aztán GDP, erről ugye sok szó folyik most, különböző nézetek ütköznek. Nos, hogyha a GDP-n kívül más fontos szempontok is vannak, akkor mik ezek? Aztán sport, illetve idegenforgalom. A Lisszaboni szerződés értelmében ezek is EU-s feladatkörök. Ezzel kapcsolatban lesznek-e új költségvetési sorok? Tekintve, hogy az idegenforgalomban, illetve a sportban is legyenek gazdasági lehetőségek. Illetve 7 éves időszak szerintem a 7 éves időszak, tervezési időszak mindenképpen ideális lenne, de nagy kár, hogy ez nem szerepel Lisszaboni szerződésben. Eliorok következik, mondja az elnök. Merci, madame la présidente. Köszönöm szépen, tisztelt biztos úr. Johannes Hahn kollégája, biztos úr, nyilvánosan elmondta, hogy egyrészt a különböző európai alapokat összefogna, összecsoportosítana, másrészt pedig azt javasolta, hogy a regionális fejlesztési politikát a nagyvárosok, a metropoliszok irányába szeretné fókuszálni. Kérdésem, költségvetési aspektusok tekintetében ez mivel jár majd? Ami az egyes és kettes célkitűzésű régiók esetében várható-e az, hogy az előirányzatok majd apadnak. Egy költségvetési anyagban olvastam, hogy az egyes célkitűzésű régiók esetében az előirányzatok csökkenni fognak, nos ez így van-e, megkívánják-e erősíteni azt, hogy valahol most akkor kivonunk pénzeket az egyes, kettes célkitűzések régióiból és a leginkább lemaradott régiók felé irányítjuk át ezen összegeket? Ez lett volna a kérdésem. Biztos úr, öné a szó. Nos, hát ami az elvárásokat illeti, én nagyon rövid vagyok, velősen fogalmazok, és hát a különböző gondolatok közül kivonatosan válaszolok a kérdésekre is. Nos, ami Kirillovulat illeti, az érveit megértettem. Nos, a jelenlegi ö, hangulatról, ami az európai költségvetést illeti, hát azt ö, valahogy nagyon sokan úgy látják, mintha az az eurokraták költségvetése lenne. Pedig hát itt Erasmusos diákokról beszélünk, az NGO-król beszélünk, a helyi befektetésekről beszélünk, a regionális fejlesztésekről, munkahelyteremtésekről beszélünk. Itt nem eurokrata pénzek szétosztásáról van szó, hanem mi azt mondjuk, hogy a közösségi szinten hatékonyabban tudunk dolgozni, mint átfogóbb szinten. De hát ugye általában az a közvélemény, hogy az eurokraták osztogatják itt a költségvetési tételeket. Ami a szankciós kérdést illeti, Piper úr részéről, nos, vajon automatikusak-e ezen szankciók? Bizonyos toleranciával azt mondhatjuk, hogy az állami ö, típusú toleranciáról, mint 2004-ben is láttuk már ezt, valahogy ez túl rugalmatlan lenne ez a megközelítés, és akkor rontanánk bizonyos területek ö, helyzetén, és egyáltalán nem ö, fokoznánk a fegyelmet, úgyhogy a szankció nem a kedvezményezettek visszafogását célozza. Nem csak a kohéziós politikákról van szó, hanem minden egyes átut, átcsoportosításról. Át, Az egyszerű kohézióban tudjuk, hogy létezik már ez, de soha nem aknáztuk ki igazán eddig a joganyagban már szereplő szabályokban rejlő lehetőségeket. Bulgáriára is utaltunk már, emlékszem volt valami ilyesmi, de Valamilyen okból ez nem történt meg, mármint a szankciók foganatosítása. A politikai akarat az, hogy a szankciót ö, hogyan is alkalmazzuk. Majd, hogy nem automatikusan, de nem szabad olyan területeket érintenünk és sújtanunk szankciókkal, amelyek már olyan hátrányos helyzetben vannak, hogy inkább, ö, még inkább lejjebb nyomnánk őket mint a felemelkedésüket segítenénk. Ami a stabilizációs alapot illeti, ennyit szerettem volna mondani. A német álláspont az volt, hogy mások helyett ne fizessünk, de hát ez egy igen rugalmas értelmezése a Lisszaboni szerződésnek, mármint hogy valakinek a, a hitteléért más mást fizettessünk meg. Most, hogy meghosszabbítjuk-e majd ezt a, ezt a kezdeményezést, csak feltevésként mondom el, az olyan országoknál, mint Görögország elképzelhető, hogy még szükség lesz a pénz átutalásra, de hát ez egyfajta dominó effektust válthatna ki, úgyhogy a három éves mechanizmust meg fogjuk-e újítani, vagy sem. Hm, reméljük, hogy e, egyedül Görögország volt olyan kilátástalan helyzetben, hogy ezt a mechanizmust be kellett indítani. Az az elvárás, hogy igazából a, azok aki, az országok, amelyek hittel ö, folyósításához jutottak, vissza is tudják majd fizetni. Kelly úr olyan sor kérdést tett föl, hogy számomra sokkal jobb lenne, hogyha időnként találkoznánk mondjuk kétoldalú jelleggel, szemtől szemben különböző szakbizottságokban, különböző alkalmakkor, és akkor tudnék igazából megválaszolni mélyrehatóan a kérdéseire annyira ellentmondásos, például már az első kérdésére is a válasz, hogy nem szeretnék abba a hibába esni, hogy most azt mondjuk, hogy az EU, Európai Unió a polgárok zsebéből próbálja a, az egész gépezetet fizet, fedezni, finanszírozni. Itt nem csak nemzeti hozzájárulásokról és befizetésekről van szó, hanem a saját erőforrások valahol, ahogy Hamilton is elmondta, hogyha csak Washingtontól függünk már, mint csak befizetésekben, akkor a valódi gazdasági kormányzást az USA-ban sem lehet megvalósítani, de Brown úr azt válaszolta meg nemrégiben erre, hogy ők nemrégiben uh, egy új uh, egy új adó fajta adó nem bevezetésre próbálkoztak, de ezzel Amerikát magát vesztették el. Ezt ugye a Hamilton és Brown féle gondolat menetet illeti, kérem, legyen türelmes, Danuta fele is fordulok, 6 hét kérdést hallottam hirtelen, úgyhogy majd kétoldalú jelleggel mi megpróbáljuk megtalálni a válaszokat e kérdésekre. Oró úr, ami az agglomerációs ö, ö, támogatásokat illeti az egyes és kettes célkitűzésekkel kapcsolatban. Ez itt az egyes számú célkitűzés, ez egy technikai jellegű ö, eszköz, nem ismerem még a, a szerkezetét, ami viszont a 2013-as kohéziós politikát illeti, az agglomerációs aspektusokat jelenleg még nem tudom igazán elismertetni, mert a, a, a stratégiai dokumentum majd novemberben, legkésőbb december elején válik ismerté, és ezen stratégiai dokumentum, amely a 2013 utáni kohéziós politikát fejtegeti, majd ebben a dokumentumban fogjuk a választ megtalálni. Egy bécsi képviselő is utalt az imént az agglomerációs problémákra, de itt nem az első számú célról van szó. Nagyon szépen köszönöm a kérdéseket, külön köszönöm Kelly úrnak, hogy megérti, hogy nem egyetlen kérdésére a saját erőforrásokra utaló kérdésére nem válaszoltam meg. Még négy egyen kértek szót, mondja az elnök asszony. Lambert van Nisztároly, a néppárti koordinátor a regi bizottságban, Schröter asszony, a zöldek alkoordinátora, az ECR részéről, majd egy negyedik képviselő zárja ennek a kérdéskörnek a sorát. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nagyon örülünk, elnök úr, hogy a biztos, elnök asszony, hogy a biztos urat meghívta erre a találkozóra, mert látjuk, hogy nagyon sok minden téma került itt most fölvetésre, és már a 2014-20-as időszakra is utalás történt. Ezt kell, hogy mondjam, hogy a legutóbbi alkalommal az előző időszakról hosszas vitákat folytattunk és bizony a végrehajtással voltak problémák. Arra számítunk, hogy a 2014-20-as időszakban is ilyen problémák lesznek, majd ezért magáról az ütemtervről is beszélnünk kellene a kohézióval kapcsolatban, hiszen bizonyos hibákat elkövettünk a múltban, és le kellene vonnunk a következtetéseket azon hibákból, amelyeket a múltban már elkövettünk. Ami a parlamentet illeti, átfogó képpel rendelkezünk. Jövőképpel. De úgy gondolom, hogy egy területi, kohéziós politika csak akkor lehet sikeres, ha minden egyes európai régiót bevonunk abba. Itt most finanszírozásról, befektetésről beszélünk, és a befektetést minden egyes régióba el kell juttatnunk le kell fednünk Európa egészét, itt nem negatív értelemben kell gondolkodnunk, a regionális fejlesztést ugyanis ösztönözni kell. De mindenki egyenlő módon szeretné az alapokból az előnyeit kovácsolni. Azt gondolom, hogy fontos hogy egy ilyen átfogó megközelítést a parlamentben továbbra is karoljunk föl. Ami a nagy infrastruktúrák, határokon átnyúló infrastruktúrák kivitelezését illeti, hiányzik a, az alapok eljuttatása, és Barroso úr is, amikor az unió helyzetéről nagy előadását megtartotta, Hát itt is a kötelezettségekről kell szólnunk, Schröter asszony. Ja, ich will jetzt ganz kurz machen, indem ich sehr konkrete Fragen stellen Teljesen konkrét kérdés, hogyha szabad. Azt hiszem, hogy a strukturális alapok intézkedéseit makroökonómiailag kellene felhasználni. Nem ez a céljuk. A ö, költségvetési ö, bizottságba járt ezelőtt, úgy gondoljuk, hogy az öt éves ritmus nem lehetséges a strukturális politikánál. A parlament sem tud felkészülni, de a végrehajtás szempontjából sem képzelhető el. Ezért úgy gondolom, hogy a vitát meg lehet tartani, de nem vezet majd konkrétumhoz. Már régóta vagyok ebben a parlamentben. Voltak tervek, már 90-ben, 99-ben. Ezekről mind lemondtak, mert nem működtek. Konkrét kérdésem van. Jelenleg innováció van. A bizottság úgy tűnik nem tudja ezt követni. még a régióktól származnak ezek az innovációk. Azt hiszem, hogy erre oda kellene figyelni, és hogyha egy tagállam újrafinanszírozás kérelmet ad be, például új energia területén, ö, ö, akkor mi a bizottságnak az álláspontja? Ö, a refinanszírozás kérését megvizsgálják, vagy eleve elutasítják? Második kérdés. Az ön területével kapcsolatban. Tudjuk, hogy megpróbálja a, ö, számviteli metódusokat egyesíteni, és a mezőgazdasági alapokat veszi alapul. Itt nagyon kritikusak vagyunk, mert ez nem működik. Főleg a kis projekteknél nem. Van megvalósíthatósági tanulmány, amely erre vonatkozna, vagy felülről döntek, és nem se konzultálnak. Olgyi Flaszak. Olgyi Flaszak. Köszönöm szépen, tisztelt biztos úr. Én is nagyon örülök, hogy kapunk lehetőséget vitát folytatni önnel a kohéziós politikáról. Tudnunk kell, hogyha gazdasági növekedést akarunk, akkor meg kell vizsgálni, hogy mik a források. 70-80 százalék az európai GDP-nek nagy városokból, városi jellegű területekről jön. Meg kell kérdezni a városoktól is, hogy van-e szükségük segítségre, nincs-e problémájuk. Hogyan fogjuk ezt partnerként intézni a jövőben? Hogyan fogunk megbizonyosodni róla, hogy a nagy önkormányzatok megfelelő segítséget kapnak a problémáik megoldására? Második kérdés a, az energia biztonság önállátás kérdése, hogyha megtakarítást akarunk, elképzelhető, hogy városban megvalósul a véd, a környezetbarát közlekedés például. Segítünk-e a városoknak a jövőben hogy ezt meg valósítsák több pénzzel. Manescu asszony követném a kérdésében. Képzés kellene az önkormányzatoknak, azoknak, akik ott dolgoznak. Ez a program egyfajta Erasmus program lehetne az önkormányzatnál dolgozóknak, tudná támogatni ilyet Köszönöm szépen, elnök asszony. Megköszönöm, biztos úr, hogy ellátogatott ide hozzánk a szakbizottsághoz. Úgy vélem, hogy ennek a szakbizottságnak jól ismert és egyesült, vagy egyesített a véleménye a költségvetéssel kapcsolatban. Holnap fogunk szavazni egy szobali kérdésről, amit majd fölteszünk a következő Strasburgi plenáris ülésen. Ennek a kérdésnek a harmadik bekezdése arról szól, hogy nagyon fontos az, hogy megfelelő finanszírozást kapjon a regionális politika, így lehet csak a területi, szociális és foglalkoztatásügyi kohéziót megvalósítani. Úgy gondolom, hogy önnek is nagyjából ez az álláspontja. másik témám. Nos, Európában általában pessimista hangulat uralkodik, sokan szkeptikusak, sokan azt gondolják, hogy a megnövekedett költségvetés az eurokraták zsebébe kerül, avagy hogy nem egységes Európa, sokan azt vélik, hogy az administratív költségek alássák az európai projektet. Nos, azt szeretném mindezzel mondani, hogy a saját forrásokat a lehetőségeken belül, és elképzelhető, hogy nem fog erre válaszolni, tehát jó lenne, hogy ezeket a saját forrásokat a kohéziós politikai célokra használjuk fel, környezetvédelmi célokra, hogy az összes európai számára nyilvánvaló legyen, hogy a saját források szociális, környezetvédelmi és egyéb célokat szolgálnak, melyekből az összes európai polgár részesül. Tehát nem rosszabbodik a helyzet, hanem javul. Aztán makrorégió kérdése. Kérdésem, hogy a jövőben ön tervezi-e azt, hogy ezen makrorégiókhoz külön költségvetési fejezeteket rendel. Köszönöm. Thank you for all your comments. Köszönöm szépen a megjegyzéseket, Stefan Hiszterrel. Megerősíti a többszintű kormányzás és a regionális politika szükségességét. És ez az én álláspontom is. Meneszkú asszony kérdéshez visszatérve arról van szó, hogy ez a helyi és területi önkormányzatok jó modelljeinek kérdése, illetve megfelelő audit kultúra van-e. Ez Európa posztkommunista részében merül fel leginkább, hiszen az adminisztráció minősége, a közöl köztisztviselők munkájának a kérdése ott merül fel leginkább. Ez az egyik legnagyobb fejlemény az utóbbi időben. Rajul azt az eurobondokra kérdezett rá Roy kolléga. Nos, a, az euró kötvények a európai költségvetéssel párhuzamosan jelentek meg, és így kaptak támogatást. Bározó szeretné kiterjeszteni a transeurópai hálózatokra is ezt, és az energiára. Tehát ez projektfinanszírozás lenne. A költségvetésnek a hatása nagyjából ugyanaz lenne. Nem csak kollaterális lenne, és ez ö, azt jelenti, hogy ha euró kötvényeket adunk ki, akkor a bizottság ö, nem közvetítő, ö, ez az Európai Beruházási Bank ö, szerepe. Ezzel ö, nő a pénz értéke amelyet lehet garantálni. Ez egy jó gondolat, de az európai ö, költségvetés lenne ennek a garanciája. Ugyanaz a költségvetési hatása, mint a Juncker típusú kötvényeknek. Schretter asszony megint felvetette, az, hogy a tervezés hosszú vagy, hosszabb vagy rövidebb távú legyen. Igen. Megértem. 2010 a negyedik éve a jelenlegi pénzügyi tervnek, és a három év szinte csak a kezdet volt. Hát e, beindítottuk a kohéziós projekteket. És a negyedik év szinte az utolsó éve a pénzügyi ö, e, tervnek. Az empirikus tapasztalat azt mutatja, hogy hét év nem volt rossz gondolat a tervezésben úgy lehet az eredményeket számon kérni. Nem emlékszem a kutatással kapcsolatos kérdésre, hogy mi is a probléma a jövőben 2013-tól a nagy projekteknél. Itt a legnagyobb kihívás a 2000 12 13-as finanszírozás. A kérdés tehát az, hogy hogyan lehet ezt a fajta költséget növelni, hiszen itt gyors növekedés van az ITRE. 5 milliárd eurót akart, most ez 15 milliárd. A tudósok nagyon szeretik felfújni ezeket a, növelni ezeket a költségeket, és ez komoly fejtörés, hogy 5-ről 15 milliárdra ö, nő itt az összeg. Hát itt nem 1-2 százalékos növekedésről van szó. Ö, Itt kisebb programok blokkolva ö, lehetne 2013-ig, de hát nem hiszem, hogy ez lehetséges. Ö, a, Az agrár modellt illeti, ott a DASZ, a megfelelőségi nyilatkozat, így garancia van a megvalósíthatóságra. Így például Spanyolországban, Németországban, szövetségi típusú államokban ez létezik, és azt le, és ezt lehet másolni, ezt a mintát. Vannak kifizető ügynökségek, és ez is politikában ezt jól lehet alkalmazni a ö, három ö, éves áttekintésben, a pénzügyi ö, terv áttekintésében ez azt hiszem, hogy megfelelő ö, ö, álláspont lenne. Ö, elnézést ö, kérek, ö, hogyha ö, feltartom önöket, mert ö, lejárt az időm, nem szeretném ö, hosszasan megválaszolni a kérdéseket, csak annyit mondok, hogy ha azt akarjuk, hogy en, Európa energiatakarékos legyen, akkor a fő terület a megújuló energián kívül a, a ö, ö, lakásépítés. Itt lehet tényleg sorolni az energia Még egy utolsó kérdés, Cortes Lastra úr. Nem, az európai költségvetés ö, ö, nincsen felcímkézve. Egy bizonyos területről folyik be összeg, és lehet, hogy másra használják. Minden egy kalapba folyik be, és utána azt újra osztjuk. Ez az európai költségvetés logikája. Valamint az az alapja, hogy nem lehet deficit. Ez is az európai költségvetés axiómája vannak ö, olyan ö, területek, ahol azonban van címkézés, például a széndiokszid kibocsátás. 2005 óta létezik ez a mechanizmus, bevétel van az emissziós jogokból, és ez a bevétel fel van címkézve. Ezt nem lehet felhasználni bármire a költségvetésben mert ennek már megvan a helye. Ezért nehéz a források felhasználását egyszerűen bemutatni. Ennél is elfelejtettem a második kérdést, de kérem legyenek elnézőek, Kelly úr ezt gyakorolta, és eltűrte a válaszom ö, ö, hiányát, 16 kérdőből csak egyre nem válaszoltam. Elnök, köszönöm szépen ö, János Lewandowski biztos úrnak, ö, Köszönöm szépen az hasznos eszmecserét arról, ami nagy kihívás mindannyiunk számára a parlamentben is, és a bizottságban is, és nagyon örülünk, hogy kész volt ilyen nagy kihívásokra válaszolni, mint kohéziós politika és részletekre is. Talán most már jobban értjük egymást, és megfelelt kérdéseinkre Jean Kelly kért egy munka reggelit, hogy további kérdéseket tudjanak megbeszélni. Reméljük, hogy erre nem sokára sor kerülhet, hogy folytassuk a vitát a következő több éves keretről. Köszönöm szépen mindent, amit mondott, nagyon közel áll a mi felfogásunkhoz, hogy mire van szüksége az európai kohéziós politikának, hogyha fel lehetne címkézzem, akkor azt mondom, hogy a kohéziós politika barátja. És azt hiszem, ez pozitívum számunkra Reméljük, hogy a jövőben is rendelkezésünkre áll. Köszönöm szépen. Szívesen látjuk, de megértjük, hogyha elmegy. Uh, without any break, any minute, uh, Köszönöm szépen, ne vesztegessük az időt. Rögtön térjük rá a következő napi rendi pontra. Egy mini meghallgatásra kerül szól. Orzsi Lasák saját kezdeményezési jelentéséről van szó, amely készülőben van, nincs munk, semmilyen munkadokumentumunk egyelőre. Ugyanakkor itt van két kitűnő szakértő a körünkben. Hogy rövidre fogjam a szót, rögtön megadom önöket, önöknek a szót, illetve megadom önnek, Odrik Plaszak úr a szót, hogy bemutassa a vendégeket, illetve elindítsa a mai meghallgatást. Köszönöm szépen, elnök asszony! Először is hadd mutassam be röviden azt a dokumentumot, amelyet kiosztottam az összes képviselőnek. Első eszmecserére kerül majd so, most sor az Európai Városfejlesztési Menetrend és ennek jövője a kohéziós politikában. Mindenkinek szétosztottam tehát ezt a dokumentumot. Szerepelnek rajta viszonylag provokatív felvetések, de mindenkit arra kérnék, hogy figyelmesen olvassa ezt át. Ha bármilyen ötletük van, vagy prioritásuk, kérem, vegyék fel velem a kapcsolatot e-mailben, vagy személyesen. Úgy gondolom, hogy a vita alaptémái a következők lennének. Városi kihívások lenne az első. Mindenki tudatában van annak, hogy Európában ugye 500 millió lakos van, és ezeknek, és az európai GDP-nek csak nem 80%-át városokban árulják elő, és az európai lakosok majdnem 80% a városban vagy városi területeken él, úgyhogy mindenképpen oda kell figyelni a városokra és a városok lakóira. Meg kell először is azt vizsgálni, hogy mik az alapkérdések, milyen szükségleté vannak a városoknak, milyen kihívásokkal szembesülnek, mik a prioritásaik, és ezek vajon megfelelnek-e az EU 2020-as stratégiájának milyen eszközöket lehet felhasználni. Megfelelők-e a rendelkezés álló eszközeink, avagy lehet ezt, lehet ezt még javítani? Nos, jelenleg van arra lehetőség, hogy a városok menedzselését vagy kezelését a különböző önkormányzatok lássák el. Ehhez alapokat bocsátunk rendelkezésre, és a kérdés az, hogy a különböző városok, önkormányzatok hogyan alkalmazzák ezek alapokat. Kérdés, hogy kölcsönökként, vagy milyen finanszírozási lehetőségként lehet megoldani ezen alapokat, Biztos úr is kapott egy kérdést ezzel kapcsolatban. Vajon pontosan mire használják ezeket az alapokat a nagyvárosok? Tudnunk kell, hogy milyen szükségletei vannak pontosan a nagyvárosoknak. Vajon kötelező lesz-e a felelősségek ilyen típusú delegálása, avagy önkéntes alapú lesz ez. A finanszírozással kapcsolatban még egyszer elmondhatjuk azt, hogy a pénz a lényeg, és vannak olyan alapok, amelyeket nem használnak fel maradéktalanul. Bizonyos eszközöket nem megfelelő mértékben vesznek igénybe, ott van például a Jessica. Hogyan lehet ezt javítani? a korábbiakban miért nem használták fel megfelelőben ezt az eszközt? Hogyan lehetne hatékonyabban felhasználni ezen rendelkezés álló eszközöket a jövőben? Vagy elképzelhető egy új eszköz létrehozása a kölcsönök, amely a kölcsönök, illetve a Jessica típusú eszközök között állna? Az utolsó felvetésem pedig az integrált tervezéshez kapcsolódik. Egyfajta megegyezés már történt, hiszen egyetértünk abban, hogy az integrált megközelítést, integrált tervezés mindenképpen szükségszerű. A városfejlesztés szerves részévé kell ezt tenni, a kérdés csak az, hogy ezt mennyire alkalmazzák sikeresen. Remélem, hogy a jövőben nagyobb jelentőséget kap az integrált tervezés. Ugyanakkor az is nagyon fontos, hogy ezen alapokat ne decentralizáljuk túlságosan, tehát nem szabad felaprózni ezen alapokat. Ez lenne a bevezetőm, most pedig szeretném bemutatni a két vendégünket. Ruth van Rák úr, programfelelős, az Európai Regionális és Fejlesztési Alapért felelős, illetve a Managing Authority Western is programfelelős. Ez egy holland projekt, mely jelenleg Rotterdam, Hága, Utrecht, és még egy negyedik város együttműködéséből áll. És az a feladata, vagy szerepe, hogy a rendelkezésre álló finanszírozást a lehető leghatékonyabban használják fel. Jerry Merengen a második vendégünk. Az Északír misszió vezetője itt Brüsszelben. A korábbiakban magas beosztású tisztviselő volt, kormánytisztviselő, az Európai Bizottsággal sokszor tárgyalt már alapok felhasználásával kapcsolatban. Most pedig Rák úrnak adnám meg a szót. Yes, thank you. I, uh, I'm very grateful. Köszönöm uh, szépen. Nagyon örülök, hogy meg tudom ösztönni a tapasztalatunkat önökkel ma. Köszönöm szépen a meghívást röviden fogok szólni azon tapasztalatokról, amelyeket mi átéltünk és röviden szólnék a jövőről is. A jelenlegi programunk, új program, a Managing Authority West programja, egy városi kezdeményezésről van szó. 2006 előtt, 2000-től volt egy városi program, aztán jött egy új periódus, 2007-2013, és ott új megoldás kellett, hogy hogyan lehet a legjobban ö, megoldani. Ö, a ö, speciális városi programot. Hollandiában viszonylag egyszerűen szervezett négy program van minden területen, ebben az időszakban csak a nyugati nál új ez, mert nem volt korábban ott program, mert éjszakon, délen volt már ilyen program. Tehát először jelenik meg ez nyugaton, hogy ERDF, tehát regionális fejlesztési alapból lehet felle, összeget fel lehet használni. Integrálni lehet ezt a költségvetésbe. Mint itt látja a következő képen, négy tartományt érint el, négy nagyvárost, Amsterdam, Utrecht, Rotterdam és Hága működik együtt. Hogyan vált lehetségesé a program megvalósítása? A nyugat különleges helyzetet élvez, ez kb. a Randstadt vidéke így a városok nem szerepet kaptak itt, mint más programokban. Nem volt demokratikus ö, ö, ö, szerv ö, ilyen szinten, más szinten igen, ö, már pedig ezen a szinten valósítjuk meg a programot. Egy programot akartak Nyugat-Hollandiának, nem azért, mert a szabály jogban azt felfedezték, hogy ez lehetséges, hanem azért, mert az együttműködés Nyugat-Hollandában nehéz, és nem sikerült korábban az együttműködést kialakítani. Ezért mondták azt, hogy ezen a szinten kell megoldani. A tárgyalások körülbelül két évig tartottak, és azután lehetett kezelni, megvalósítani magát a programot. A legnehezebb volt a ö, szervezeti ö, megoldás ö, milyen ö, feladat ö, kire, mire jött A következő kép a legvitatottabb kérdéseket mutatja valójában. A kérdések a következők. Ö, nem volt ö, bevett dolog az együttműködés közös programban. Ezt kellett megtanulni. Főleg a négy város és a négy tartomány között. Tehát mi és ők típusú viták alakultak ki. Különböző kultúrák voltak itt jelen. Más munkamódszerek, felelősségi körök találhatóak meg. Utána konkrétabb kérdések merültek fel, ki fogja kifizetni, hogyha valami nem sikerül, ki felelős, hogyan lehetünk lojálisak a saját főnökünk felé, amikor együtt kell működnünk. Voltak félelmek kezettől fogva, hogy három-négy év nem elég sikerült ezeket a problémákat mind megoldani. Mi a, az eredmény? Hogyan oldottuk meg? Hogyan találtuk meg a módját annak, hogy együtt működjünk? Az alap az, hogy egyetértés legyen a felek között, a nagyvárosok polgármesterei aláírtak egy megállapodást, amelyben költségvetési kötelezettségek is szerepeltek. Talán felmerül a kérdés, hogy miért vált a kötelezettséget a költségvetésben? Nos, azért, hogy bizonyítsák az erőfeszítés megtételét, és azért, hogy a társfinanszírozást biztosítsák, mert anélkül nem jöhetett volna létre. Következőképp. A közvetítő szervek. Igen, tehát előre haladjunk, és ne hátra. Igen. A három város megállapodást aláírták a polgármesterek, és akkor kaptak egy globális támogatást. Ez azt jelenti, hogy a városok egy programot dolgoztak ki, és globális támogatást erre kaptak, úgy, mint más kedvezményezettek. Meg kellett állapodni a felhasználás feltételeiben az ellenőrzésben, a kifizetésekben, illetve a kifizetés szabályozásában. Minden fél egyrészt egymással meg kellett állapodják, másrészt a felek külön-külön területére kellett szabályozzák a felhasználást. Nos, az irányító hatóság a következőképpen szintén egészen egyedi. Az egyiket választották ki, sok vita után természetesen, úgy gondolták, hogy a régiók és a városok maguk kell boldoguljanak, és egy, így alakult ki, hogy az egyik partnernek a polgármestere és a városi tanácsa lesz az irányító hatóság. A teljes programra vonatkozólag Rotterdamról van szó, szóval ez nem régió, ez csak város, és ez egyedülálló, mert ez az egyetlen város, amely irányító hatóság regionális fejlesztési alap felhasználásában de három alsóbb szintű irányító, ez a közvetítő szervezet is van. Nos, ezek a közvetítő szervezetek miért felelősek? A saját városuk programjáért, illetve a végrehajtásért. A szabályozásért, az ellenőrzésért, illetve a városi program megvalósításáért a az a hatóság jogkörét ezen a területeken átadja a közvetítő szervnek. Nos, milyen a szervezet az együttműködésnek? Van egy irodában öt előadó, egy képvisel egy-egy tartományt és egy vezető. a kedvezményezetek információt kaphatnak tőlük, mint kontaktponttól. Konzultációs eljárás van, évente ötször találkoznak a partnerek, és monitorozzák a programot, hogy hogyan halad, elérik-e a célukat. És hogy ugyanúgy dolgoznak-e a területek által küldött különböző előadók. Egy szervezeti, itt látható a szervezeti felépítés, a lényeget már elmondtam, van egy monitoring bizottság a hatóság mellett, és minden város is a nyugati régió szól a projektek kiválasztásába vállalatok, egyetemek, kereskedelmi kamarák is képviseltetik magukat. Következő képet kérem. Az irányító hatóság felépítése látható. Nos, milyen stratégiával sikerült elérni a célokat? Két év tárgyalás után értük el ezt a megállapodást, kemény tárgyalások után bíznunk kellett egymásban, meg kell bíznunk egymást felelős beosztásokkal, feladatokkal. Két év után, tehát megszületett a megállapodás és a napi munka elkezdődhet, tehát már nem volt vita tárgya az, hogy ki miért felelős. Most már a projekt érintettek a költségvetés 65%-át használják fel, csak gyakorlati eh, kérdések eh, merülnek fel. Eh, elég, és elég jó minőségű projektek születtek meg. A minőségre, mennyiségre nem lehet panasz. a feladatköröknek az átruházását szabályozni kellett. Meg kell mondjam őszintén, hogy amikor megoldást kerestünk, akkor megnéztük a rendeletet. Az volt a kiinduló pont, hogy hogyan lehet a programot úgy lefuttatni, hogy decentralizált módon oldjunk meg programokat, minél lejjebb, annál jobb. És felhasználtuk ezt a jogkör átkövet lehetőséget, amelyet a rendelet ad. Viszonylag könnyű volt ezt alkalmazni a mi struktúránkban. Egy másik rendeletet is ö, felhasználtunk, az, amely a ö, globális támogatásokról ö, szól. Az egyik ö, fontos ö, dolog, amit kimond a rendelet, ö, hogy az irányító hatóság a felelős végső soron, még akkor is, hogyha decentralizált ö, módon működik a szervezet. Ez azt jelenti, hogy jó kockázatelemzés kell, és bizalom kell, csak így lehet dolgozni. Itt látszik az összeg bontása városonként. Ez nem volt kötelező jellegű költségvetés, ez a társfinanszírozás megszerzését szolgálta. Összefoglalva, a, volt monitoring bizottság és steering bizottság. A jogkör átruházás nagy mértékben segítséget nyújtott ahhoz, hogy a vállal, hogy a városok megvalósíthassák céljukat. Úgy látjuk, hogy jó ö, eredményt értünk el, és a Jessica alap felhasználását ö, tanulmányozzuk ö, most. Ö, nem csak támogatás felhasználásról van szó, hanem modernebb eljárásról is hogy a visszafolyó pénzt hogyan lehet felhasználni, és hát pénzügyi eszközökkel, itt gondolok a Jessica-ra, és nem csak városi programokat valósítani meg. Azt hiszem, hogy a legnagyobb nehézség az, hogy integrált városi projektek működjenek, hiszen a szociális alapokat nem használhatjuk fel ugyanabban a projektben. Azt hiszem, hogyha kombináljuk az új pénzügyi eszközöket, a közvetítő szervekkel és a Jessica-val, akkor új lehetőségek nyílnak a jövőben, hogy erősebb legyen a pozíciónk, előre tudjunk lépni a múlthoz képest integrált, koncentrált projektünk legyen jogkör átruházással, globális projektek esetén is. Köszönöm szépen. Thank you very much. Uh... I... Köszönöm szépen. Be better just now if somebody has... Talán okos lenne most néhány kérdéssel folytatni, tehát mondjuk három kérdést hallgassuk meg, hallgassuk meg és utána a második prezentáció következik. Elnök, elnézést, talán közbeavatkoznék, mert van itt egy hozzászólási, hozzászólói lista, három kérdés tehát valóban Nisztorogul az első listán, van azt Karima Deli és Peter Simon a következők. Janis, jó. Nagyon nagy rövő kérdés lesz. Vajon hogyan jöhetett létre Hollandiában a felelősségi körök, vagy a feladatkörök e fajta alacsonyabb szintűre való átruházása, máshol Európában ez miért nem jöhetett létre? nagyvárosi megközelítésről van szó Hollandiában? Követen példa lehet ez másoknak. Említette, hogy két évig tartó vita után került sor egyfajta megegyezésre. Mi a titok nyitja? Deli asszony, három kérdésre kerül szó, sor. Azt hittem, hogy előbb a két prezentációt hallgatjuk meg együtt, úgyhogy én a végén tenném fel a kérdésem. Take the floor now. Most kívánja feltenni a kérdését, vagy a két eladás után? Here. Would you take the floor now, or you prefer... Az elnök asszony megismeri a két eladás után, vagy most kívánja a kérdését feltenni a kettő eladás után, tehát Van Nistelrooy úr kérdésére kérnénk a választ. Nem tudom, hogy titkot árulok el, de hát valahol három dolgot kombináltunk. Nem tudom, hogy más országokban miért nem működik. Ez az első titok történelmi érv, valahol speciális helye van uh, Hollandiában a városoknak, és a városi programoknak is a 2000, 2006-os programozási időszakban a városoknak nem kellett igazán harcolniuk az erőforrásokat. A nemzeti állami politika is igen erőteljesen decentralizált, és ez is segít, különösen nyugaton Hollandiában, hiszen ott az együttműködés igazán nem valósult meg, tehát nagy érdeklődéssel ö, fordultak a különböző önkormányzatok a fokozottabb együttműködés lehetősége felől. Fontos lehet elmondani, más országokban látjuk, hogy amikor nagyon jelentős a decentralizáció, akkor számos rendszer, mint ICT is administratív ö, megkettőződésekkel, meg háromszorozódásokkal egyszerre működik párhuzamosan együtt, Amsterdamban, Rotterdamban például. Ez nem egy ellentmondásos helyzet, valahol az ilyen ö, megkettőződéseket, meg háromszorozódásokat is ö, ö, e- ö, e- ki kell kerülnünk, és mint kihívást kell kezelnünk. Tehát egyrészt a városból, másrészt a magából a, a megyéből, ugye van egy ICT rendszer, meg aztán van a város, és van a tartomány. Úgyhogy az administratív rendszerek így működnek, hát nem tudom, más országokban viszont eléggé félnek az ilyen administratív terhek meg sokszorozódásától. Nálunk ez így nem létezik, így aztán nem is kell megoldanunk ezt a problémát. Elnök asszony, Jerry mulligan hívom, kérem most meg, hogy tartsa meg előadását, aztán általános vitát tartunk. Thank you, Madam Hübner. Um, and thank... Köszönöm szépen, Hübner asszony. Megköszönöm a meghívást. Örülök, hogy beszélhetek arról, hogy mi is a munkánk, illetve a belfászti városfejlesztést hogyan próbáljuk megoldani, hogyan részesedünk az európai strukturális alapokból. A elkövetkezendő 10-15 percben a Lakenside projekt működéséről szeretnék beszámolni, hogyan lettünk ilyen sikeresek. Először is nézzük meg, hogy milyen kihívással szembesültünk. Belfast a 20. században textilipar, illetve hajó, ipar, hajó építés által jellemzett város volt. Sajnálatos módon, amikor ezen tevékenységeknek vége szakadt, nagyon leromlott, illetve szennyezett területeket hagyott maga után ez az ipar, át kellett valahogyan formálni a város, és a modern iparra föl kellett készülnünk. A Lágen folyótól elfordulva inkább a város belső felén működött, vagy folyt a közlekedés, és ez nagyon sokszor közlekedési dugókhoz vezetett nagyon sokszor nem megfelelően alakultak a foglalkoztatási piaci jelenségek, és ezen problémák, tehát a, közleg, tehát a vállalkozási vagy üzleti lehetőségek hiánya nagyon rosszat tett a városnak. Elnézést az előző képet még, ha lehetne. a város kereskedelmi központját külön adóval sújtották. Nem csak ilyen embertől származó problémák sújtottak minket, hanem sár kiöntések is. Ez természetesen az ilyen sár kiöntések elrettentik a vállalkozókat. nagyon sokáig földgázt állított elő Belfast szénből, és ez sajnálatos módon igen erős szennyezést hagyott maga után. Láthatóak itt az elhagyott épületek, nagyon sok ilyet képet lehetne készíteni Belfastban. Egyfajta gazdasági és szociális leromlásról beszélhetünk, ez nagyon súlyosan érintette a várost, és nagyvárosi státuszunkat láttuk elveszni. Ezért is jött létre 1987-ben a Belfast városi területi terv. Úgy láttuk, hogy a Lágan folyó lesz az újraépítés motorja. Ezért aztán kormány szinten elkészült az 1989-es elképzelés, amelynek az a lényege, hogy egy külön hatóságot hoz létre a kormány a város felvirágoztatására. A Lagenside Corporation megszületett, 89-ben tehát. Időhatárhoz kötötték a létezésünket, és 2007-ben meg is szűnt a Lagenside Corporation. 89-ben egy nagyon komoly közösségi stratégiát hoztunk létre, illetve az is feladataink közé tartozott, hogy életre kertsük ezt az érintett területet. Feladatunk volt az, hogy felhasználjuk a, terület, a szabadon fekvő területeket és épületeket hogy ösztönözzük a állami és magánberuházásokat, hogy megfelelően vonzó környezetet teremtsünk a vállalkozásoknak. Tehát az volt az elképzelésünk, hogy az emberek, a vállalkozások és maga a terület is gazdagodjék a projekt által. Ezen a képen láthatjuk azt, hogy a Lagenside Corporation mely terület fejlesztését vállalta fel. Körülbelül 150 hektárról van szó, és a szervezetünk feláll, felállítása után még 100 hektárral szélesítettük ezt ki. A kezdeti megközelítés az volt, hogy a fizikai infrastruktúrát fejleszük, tehát vonzóvá kell tenni a területet, hogy az emberek szívesen töltsék ott az idejüket, szívesen vállalkozzanak, dolgozzanak ott. Fontos volt ilyen szempontból az, hogy ö, ö, szabályozzuk a folyót, tehát hogy ö, csökkentsük le a, ö, az iszap vagy ö, sár kijöntések arányát vagy számát. Aztán nagyon fontos volt az is, hogy megfelelő utakat építsünk, illetve a gázüzemeket is helyreállítsuk. Itt láthatunk egy európai regionális és fejlesztési alapból létrehozott infrastruktúrát. Azt gondoljuk, hogy ez a mérnöki munka dicsérete. Egyébként, ha megnézzük a weboldalunkat, akkor pontosabban is láthatják, hogy miről is van szó. Egyébként céluk volt az is, hogy bizonyos halfajták visszatérjenek a folyóba, és ez úgy tűnik meg is történt. Itt láthatják a kotrást, illetve a folyó menti út kialakítását. 95-ben azt állapítottuk meg, hogy az, a területen lévő közösségeket és foglalkoztatási potenciált jobban ki kell használni, és jobban integrálni kell ezt a stratégiákból. Továbbra is azt gondoltuk, hogy életre kell kelteni ezt a régiót, tehát egy úgynevezett eseményeken alapuló stratégiát alakítottunk. A belfászti önkormányzatot, a különböző közösségi szervezeteket, ügynökségeket, közösségeket jobban belevontuk tevékenységünkbe. Itt összefoglalom azt, hogy mit értünk el létezésünk alatt. Majdnem egy milliárdot, egy milliárd fontot sikerült befektetnünk, tehát minden egyes egy font 5 fontot ö, eredményezett, vagy szült. Több mint 14 ezer munkalehetőséget teremtettünk. Látható, hogy mekkora irodai és egyéb területet hoztunk létre. Itt láthatjuk azt, hogy Lagenside rész mellett, vagy Lagenside mellett ö, milyen épületek helyezkednek el, például egy színház, ez is fontos része volt a projektnek, aztán itt van a Market elnevezésű kerület, amely korábban hátrányos helyzetű volt, illetve mellette van egy másik hátrányos helyzetű terület. Ezeket komolyan finanszíroztuk, próbáltunk munkalehetőséget teremteni az itt élőknek. Úgyhogy igenis kapcsolatot teremtettünk a Lagenszány mellett élő közösségekkel, kerületekkel. Aztán még egy fontos dolog, egy vasúti és közúti hidat építettünk a folyón, illetve sétányokat is kialakítottunk a folyóparton. A hajóval kapcsolatban, vagy illetve a hiddal kapcsolatban meg kell jegyeznem azt, hogy ez elterelt a forgalmat a város középpontjától, középpontjáról. Egyébként ez a fotó azt hiszem arra is alkalmat ad, hogy munkák minőségét értékeljék. Itt láthatjuk, hogy milyen lakóépületi fejlesztéseket hajtottunk végre. Nem csak új épületek épültek, hanem régieket is helyrehoztunk, amelyek a folyómenti környezetet rekonstruálják. Láthatják, hogy éjszaka hogy is néz ki a szóban forgott terület. Mi betekintés a szóban forgó területbe. Miért is lehetünk sikeresek? Egyébként általában elismerik, hogy sikeres volt a projektünk, egy OECD jelentés is erről szólt. Nagyon pozitívan nyilatkoznak a Lagenszide munkájáról. Ugyanakkor nagyon fontos volt, hogy legyen egy, egy szervező elem, egy, egy alaptervünk. Aztán az is fontos volt, hogy szakpolitikai szinten valaki fölkarolja a témát, vagy ezt a kérdést. Chris Patterman találtuk meg ezt a szemét. Konkretizáltuk, hogy mit akarunk elérni, és ez is fontos volt. Volt földvásárlási jogunk, illetve nagyon befolyásos személyek ültek a vezetőtestületben. Nagyon fontos volt az is, hogy megfelelően programozzuk a városfejlesztést, illetve a stratégia kidolgozása, tehát hogy a közösségek és hogy viszonyulunk, ez is fontosnak számított, vagy fontosnak bizonyult, illetve hogy a különböző európai alapokat hogyan használjuk. Itt láthatják, hogy milyen volt a terület a beavatkozásunk előtt, illetve utána. Az iszap kiöntést láthatják, és a következő képen pedig az látható, hogy valóban megváltozott a környezet, sokkal szebb lett, azt hiszem ebben önök is egyetértenek. Következő kép. Itt láthatók az elhagyott házak. Ez a bár egyébként még mindig megvan, de ha megnézik a következő képet, láthatják, hogy a magánberuházók segítségével mennyit javult a helyzet. Egyébként melegen tudom ajánlani ezt a várt Belfastban. A Lagenside 2007-ben tehát befejezte működését. Fizikai és gazdasági környezetet termesztett a helyi és a külföldi tőke beruházásának köszönhetően sikerült a múlt hibáit, múlt hibáiból kigyógyulni a belfasti eh, régión, illetve a Belfast ezen kerületének. Azt gondolom, hogy mindenképpen egy gazdagabb jövő felé haladunk, illetve a politikai stabilitás sem elhanyagolható szempont. A Lagenside mellett azonban még mindig nagyon sokat tennivaló Belfastban, eh, foglalkoztatás, gond, a gazdasági lehetőségek sem megfelelőek de az a fajta partneri kapcsolat, ami a Lagenszájban megvalósult, mindenképpen fontos eleme lesz Belfast belvárosának újraépítésében. Köszönöm szépen, egy fél óránk van az eszmecserére. Tájékoztatnám a kollégákat, hogy az Európai Bizottság képviselője, Piszkos kolléga is itt van, és Patron de Rivas kolléga is itt van a bizottság részéről, természetesen ők is szót kérhetnek, és kérdéseket is fel lehet nekik tenni. Karima Deli asszony az első a listámon. Köszönöm. Köszönöm Blaszek úrnak a meghallgatást, meghallgatás megszervezését. Látjuk, hogy az ágazati szétszabzaltság kockázatának elkerülésére és a politikák integrálásának szociális, kohéziós, szociális megközelítését segítendő valóban olyan szereplőként kell fellépnünk, akik akár klíma változás elleni küzdelmet, akár a közlekedést, akár más aspektusokat nézzük, integráltan kell kezelnünk ezt a kérdést, és az önkormányzatok, a helyi képviselők feladatát kell kiemelnünk. Tehát a kohéziós politikának mindenképpen olyan politikának kell lennie, amelyben a városokkal együtt lépünk föl, nem pedig ő, azok ellen. Integráltan kell tehát kezelnünk ezt a kérdést. Leszek urat a jövőbeli jelentésének megírásában segítendő, azt gondolom, hogy ki kellene emelnie az előadónak az új kihívásokat is. A városoknak is kötelezettséget kell vállalniuk, különös kihívás pedig a klímaváltozás. A fenntartható város legnagyobb kihívása az, hogy a város a klímaváltozás szintjén kell, hogy megvévje a harcát. Ön is említette, hogy az európai lakosság háromnegyed része városlakó, és a energia fogyasztás, felhasználás és kibocsátás is 80%-ban városokból származik. A központi kérdés az irányítás, a kormányzás kérdése. Meg kell ma erősítenünk a területi önkormányzatok és városok szerepét a kohéziós politika végrehajtásában. Néhány eszközel rendelkezünk már. Például ilyen az Urbán program. Látjuk, hogy a hatások inkább kedvezőek, hiszen az Urbán programnak hála sikerült a kapcsolatot ö, valahol a helyi szereplőkkel együtt megvalósítani, az a polgármesterek konvenciója is létezik, tehát valahol sikerült bevonnunk a projektekbe a helyi ö, szereplőket. A, mi a mutatókat illeti, kedves kollégáim, én egy olyan városból jövök, amely az Ile-de-France régióban található, központja Párizs az Ile-de-France-nak, de ez egy olyan régió, amely ugyan nagyon erős GDP-vel rendelkezik, de igen egyenlőtlenül oszlik meg a GDP ezen régióban, tehát a kohéziós politikák szempontjából ezt sem szabad elfelejtenünk. Egy dologban vagyunk csak biztosak, ami az érdemet illeti, mindenképpen be kell ruháznunk a technikai segítségnyújtásba. Igen, emlékeztettünk arra, hogy a Jessica-t, a Lenát és a beruházási, befektetési bankot is mindenképpen elő kell segítenünk, de a pénzügyi támogatásra is gondolnunk kell. Egy gondolatot hadd vessek föl, és remélem ez egy szép gondolat, amelyet a fejleszt, regionális fejlesztési szakbizottságnak fel kellene karilnia. Egy ilyen energetikai urbán programot szeretnék én bevezetni, és ezt végre is lehetne hajtani. Ami az alapok kezelését illeti, Feder 4%-a az épületek rehabilitációjára, csak 21%-át használják jelenleg a rendelkezésre álló alapoknak. Milyen eszközökkel lehetne arra, ez, arra ösztönözni a tagállamokat, hogy az energia hatékonyságát az épületeknek fokozzák. Valahol indítsuk már be azt a gépezetet, amely végül is ezen komoly probléma ellen, az energiahatékonyság hiánya ellen küzd a városokban. Ha olyan eszközökre támaszkodunk, amelyek ezt a dinamikát végre beindítják, akkor elértük a célunkat, és mi a jelentéstevőt támogatjuk. Köszönöm, még hét kollégánk szerepel a listán, és kérem, koncentráljanak a legfontosabb kérdésekre. Peter Simon. Ich möchte den Kollegen aus Holland äh, äh, eindeutig... Köszönöm szépen. Szeretnék gratulálni kollégánknak, hol, holland kollégánknak Németországban ezt nem lehetett volna megcsinálni, mert a tartományok között oszlik meg a pénz, és azoknak megvan a saját maguk külön érdeke. És ez nem egyezik meg gyakran a tényleges igényekkel. Még egy szó a jakrát ruházásról. Persze, meg kell próbálni hatékonyan dolgozni a munkaerőpiac függvényében, a együttműködés legyen az ipar és a ö, lakosság között, hogyha előre akarjuk vinni a dolgokat. Ellenben. Azt mondta, jogosan, hol a határ, hol ö, van az, amikor ez már túl drága. 320 ezeres várost vezettem, és a határán voltunk ennek, hogyha kicsit kevesebb pénzt kaptunk volna, mint 6 milliót, akkor már probléma lett volna. Ugyanez a rendszer lehetne nagyobb egységeknél is ez a jogkör átruházás, mint ahogy a holland példa is mutatja. Azt hiszem, ez jó ötlet lenne. Ami pedig a partnerség elvét illeti, amelyről szintén beszélt, azt hiszem fontos látni, hogy hát csak arról beszélek, amit ismerek, Németország tényleges partneri kapcsolat volt az operatív programok kidolgozása, kidolgozásában. De ami a végrehajtást illeti, hát az már akadozott. Miért nem lehetséges a társfinanszírozás? Mert valaki tervez, de másnak kell társfinanszíroznia. Ezért fontos bevonni a helyi résztvevőket, érintetteket, anélkül, hogy ez túl komplikálná a dolgokat túlságosan formális válna a dolog. Kritériumokat kellene megállapítani az elkövetkezendő rendeletben. Megállapítani, hogy a különböző szintek hogy tudnak együttműködni. Hogyan lehet bevonni a helyi szintet is, és egy határozottabb kritérium katalógus kell. És ebbe bevenni az eredményeket is. Két szint van Németországban, mert vannak a tartományok is. A régióknak, a városoknak be kell bizonyítani, hogy mi ezt tettük, megkaptuk a követelménylistát, és ebből ezt meg ezt teljesítettük. Azt hiszem, így el lehetne kerülni a túl bürokratikus eljárást. Még egy szót a, az integrál tervezésről. A feltett kérdések pontosan azok, amelyeket fel kell tenni. Gratulálok is. Ami az integrál tervezést illeti, azt veti fel, hogy közös szabályokat akarunk-e. Valamint mely szabályt lehet alkalmazni. Nos, szükség van ilyen szabályokra, de gyakran a dolgok nem úgy történnek, ahogy azt tervezzük. Meg kell szervezni a dolgokat, és utána a játékszabályok legyenek világosak. Köszönöm szépen. Elnézést mert úr, amért már ö, angolosítottam a nevét. Ö, válasz, semmi baj. Jan Olbricht. Yes, I have a very short... Nagyon rövid kérdésem lenne mindkét felszólalóhoz, mert új megoldások vannak, de tapasztalatunk csak a múltból van. Az átruhá, jogátruhá, jogkörátruházásnál továbbra is az a kérdés, hogy mi a jobb hogyha városoknak van egy városnak, városcsoportnak van programja, vagy egy ilyen cselekvési terv régiót érint, és akkor van ruházás. Mi a jobb? A várost bízni meg közvetlenül, vagy átruházni rá a kört? Andrea Kocolina. Köszönöm szépen. Először is szeretném azt elmondani, hogy mennyire nagyra értékelem ezt a két beszámolót az urbán vagy városfejlesztési kérdésben ez mindenképpen hasznos tapasztalat Európának. Nos, a kohéziós politika fejlődése szempontjából sem lényegtelen ez. Szerintem az elkövetkező években a kohéziós politika, főleg, hogyha mindezt a pénzügyi terv fényében tárgyaljuk, tehát komoly megújulásra van szüksége. És ez mindez a városi kihívásokon keresztül valósul meg, ezzel kell szembesülnünk a közeljövőben. Azt gondolom, hogy az, a cégütőzéseinket egy kicsit konkrétabban kéne megfogalmazni, például a 2020-as stratégiában. Ennek a szakpolitikának vagy stratégiának megvan a saját logikája, saját komplexitása, de ezeket kiválóan lehet alkalmazni az európai városokra, amelyek kereskedelmi vagy eh, GDP előállítás szempontból is nagyon fontos a szerepük. Tehát ez a közeljövő egyik legfontosabb kihívása. Így aztán a jelentés tervezet és a két beszámoló is nagyon fontos számomra. Láthatjuk, hogy mennyire fontos volt, és remélem a jelentés megírásában is fontos lesz az együttműködés. Két dolgot szeretnék mondani. Elhangzott már, hogy jogi szempontból is módosítani kell a, rend, a rendeleteket, ez, ez egy elengedhetetlen feltétel, hogyha azt kívánjuk, hogy ezen szakpolitikák eh, szavahihetőek vagy hitelesek legyenek, akkor ezt meg kell tennünk. Például meg kell nézni azt a három említett várost, amelyek összefogtak. Egyfajta kísérletről van tehát szó, de meg kéne nézni azt, hogy más kísérleteket is hajtottak-e végre máshol meg kell nézni, hogy regionális rendszerben hogyan működik ez. Harmadik dolog. Még egy olyan kérdés van, amire mindenképpen oda kell figyelni. A város rehabilitációs programok keretében, amikor egész városrészeket akarunk fejleszteni, és a, amikor nem bizonyulnak ele, elégségesnek sem a városi, sem a kerületi, sem az európai források, akkor mindenképpen magántőkét kell keresni. Tudjuk, az elmúlt évek során ez kivilágott, hogy ö, újfajta pénzügyi spekulációs lehetőségek merültek fel, ilyen esetekben. Tehát meg kéne nézni azt, hogy hogyan lehet a magán, illetve az állami vagy közpénzeket együttesen szerepeltetni, hogy ezek elérhetőek legyenek a hasonló projektek számára. Egyébként pedig nagyon hasznosnak tartom ezt a mai vitát, és nagyon örülök annak, hogy ilyen érdekes tapasztalatokat hallottunk, és örülök annak, hogy a jövőben foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Josif Matul következik. Mulțumesc, aș dori Köszönöm szépen. Szeretem volna feltenni nagyon rövid kérdést, figyelembe véve, hogy rövid az idő ami rendelkezésünkre áll. Nagyon örülök, hogy ezeket a prezentációkat hallottam. Világos, hogy a kohéziós politikán azt jelenti, hogy közepes és nagy városokra koncentrálunk, hiszen az a gazdasági fejlődés motorja. Kérdés van a következő. A kisvárosok és a nagyon kisvárosok szerepét hogyan látja a kohéziós politika jövőjében. Nem szeretnénk a különbségeket növelni a nagy és a kisvárosok között. Köszönöm. Igen, kérem az órát is vegyük figyelembe. Simplemente. Igen, igen, nagyon rövid, de egy kérdésem lenne. Hogyan lehet a civil társadalom részvételét felkarolni a hasonló projektekben? Mindenképpen alapvetőnek tartom azt, lássák úr, hogy olyan projekteket részesítsük előnyben, amelyeknek kulturálisan vagy társadalmi szempontból egyesítő jellegük van. Az emberi és, és népességgel kapcsolatos kérdéseket is figyelembe kell vennünk. Elnök, akkor megragadnám az alkalmat, illenék az utolsó kérdésfeltevő, és utána a bizottságot, a két szakértőt és Blasak urat kérném, hogy válaszoljon. Ugye mindenki arra került. A két meghívottól azt hallottuk, hogy a bevált gyakorlat hogyan is működött. Niszerói úr azt kérdezte, hogy követhetjük-e ezen példákat Európában. Különös tekintettel két területre. Tudjuk, hogy függetlenül attól, hogy mennyi pénzünk lesz az európai vagy nemzeti költségvetésben, arra sose lesz elég pénz, hogy teljes rehabilitációt hajtsunk végre Európa minden városában. Mindkét szakértő említette azt, hogy hogyan kell az alapokat felhasználni, illetve hogy a Jessica-t hogyan lehet felhasználni Hollandiában, illetve hogy a magántőkét mennyire vonzotta ez a projekt. Nem tudom, hogy a bizottság ezt a jövőben mennyire fogja figyelembe venni, illetve Lasek úrtól azt kérdezem, hogy az ilyen típusú alapok szerkezetét mennyire veszed figyelembe, illetve a sokszorozó hatást mennyiben veszed figyelembe. Először tehát a szakértőket kérem, hogy válaszolnak a kérdésekre, aztán a bizottság következő, és végül Vlasák úr, tessék. Maybe I had a concrete question. Talán konkrét ö, kérdésem Leonard úrnak. Ö, van egy olyan struktúra, ami mindig jó. A ö, városi program, vagy a jogkörátruházás, hát azt hiszem nem ilyen egyszerű ö, megválaszolni ezt. A ö, jövőbeni kihívásoknál másra kell számítanunk, mint a múltbelieknél. Voltak első generációs városi problémák, szociális, gazdasági problémák a városokban, amelyek a fejlődés során merültek fel. A jövőben leginkább az a kihívás, hogy a klíma és az energia kérdését tudjuk kombinálni a növekedéssel. Azt hiszem, hogy ebből a perspektívából mindig szükséges lesz az a feltétel, hogy ö, legyen egyfajta jogátruházás, jogkörátruházás a városokra. Hogyha ez nem lehetséges bizonyos városi programoknál, majd ha meglátjuk a kihívást, akkor ö, tudunk válaszolni rá, hogy hogyan kell ezt több szint között megosztani. Mindenesetre integrált problémáról van szó. A klíma és az energia mindenesetre nehezebben oldható meg egy város szintjén. Tehát érdemes ezt globálisan kezelni, de talán a kollégám ezt másként látja. Cherry? Köszönöm szépen. Önök köszönjük amikor foglalkozunk ezzel a kérdéssel, akkor azt sajnos nincsen hang. Ö, azt tenném hozzá, hogy ö, a ö, strukturális alapok kezelése a nemzeti kormányok feladata, de rugalmas módon. A saját tapasztalatunkról hadd beszéljek. A strukturális alapokhoz jutottunk hozzá a európai közösségek révén. Ezeket bizonyos városi problémák megoldására próbáltuk felhasználni rugalmasan. nagy projekteknél, mint például közlekedés, szállítás, az túlmutatott a városon is, de hát a város látta ennek előnyét. Ez egy olyan operatív program, amely kihat a városra is, főleg olyan kis területeken, mint észak irország A bizottság is kíván ehhez hozzászólni. Uh, thank you, Madam Chair. Uh, Piszkos úr, köszönöm szépen. Elnök asszony, nagy figyelemmel hallgatok meg a prezentációkat és a ö, kérdés Lazák úr részéről. A ö, bizottság is nagy figyelemmel kíséri. Tudjuk, hogy Hán biztos és Lewandowski biztos úr szeretnék hogyha a városi kérdésekre jobban koncentrálnánk, hiszen Bécs képviseletében is elmondható, hogy a kohéziós politika mennyire fontos. Az ex post értékelés azt mutatja az utóbbi időben, hogy az integrált megközelítése helyes a városi kérdéseknek. A városfejlesztés elismert, és az egyik elve a lipcsei kártának, amelyet a városfejlesztési miniszterek fogadtak el, és amelyet a toledói nyilatkozatban is megerősítettek. A Lisszaboni szerződés van most érvényben. Ez a helyi önkormányzatok, területi önkormányzatok nagyobb szerepét mondja ki. Szeretnénk erősíteni ezért a városok szerepét abban, hogy operatív programokat, operatív programok kidolgozásában vegyenek részt. Ez nem a nemzeti hatóságokról van, szól, hanem a régiók potenciáljának a kihasználásáról. A területi kohézió az egyik célja az Európai Uniónak. Ez azt jelenti, hogy nem engedhetjük meg magunknak, hogy ne használjuk ki minden régió potenciálját. Világosan látjuk, hogy ez nagy tőkét jelent. Az ex post értékelés során kiderült, hogy nem az a lényeg, hogy mennyi pénz van az operatív program mögött, hanem hogy hogyan tervezték meg és hajtották végre a programot, hogyan sikerült bevonni az érdekelteket. Az EU 2020 az inkluzív növekedésre koncentrál. Minden polgár bevonására ebbe a városok bevonása is bele ö, tartozik. Azt hiszem, hogy nem csak azért kell bevonni a városokat, mert sokan laknak ott, hanem ez a lehetőség Európának, hogy ö, megfeleljen a kihívásoknak. Volt egy kérdés a kis és közepes méretű városokról. Úgy vélem, világossá kell tenni, hogy a területi kohézió funkcionális megközelítést igényel. Funkcionális területeket kell ö, tekintetbe venni. Stratégiát kell elő, el, elkészíteni, és végrehajtani. Elnök asszony, Jessica és a pénzügyi eszközök szerepéről kérdezett. A bizottság most azon gondolkodik, hogy a pénzügyi eszközöknek a szerepét növelje a kohéziós politikában. Hosszú kezdeti fázis után azt tapasztaljuk, hogy a Jessica felhasználása növekedett 1,5 milliárd euróról van szó most, és két milliárd euró lesz ez talán az év végéig, ez a felhasznált rész. Azon gondolkodunk, hogy hogyan lehetne még jobban felhasználni. Módosult a rendelet és tágabb felhasználási kör van, például az energia megtakarításra. Végezetül szeretnék az Európai Parlament támogatására számítani a jövőben is, amikor előkészítjük a kohéziós politika alakulását és a városfejlesztést. Köszönöm. Köszönöm. Most akkor megadom a szót Olgyi Vlaszaknak. Tisztelt elnök asszony! Köszönöm. Engedje meg, hogy néhány megjegyzésre magam is reagáljak. Köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik részt vettek az eszmecserében. Hadd térjek ki külön néhány olyan kérdésre, amelyeket meg kell vitatnunk. Mi most a Jessica pénzügyi eszközről beszélünk, de össze kell hasonlítanunk azt is, hogy számszerűen az alapokból mennyit lehet százalékosan befektetni a városokba a Jessica eszközből a különböző projektek finanszírozására. Mi a Cseh Köztársaságban elemzést végettünk 620 kis és nagyváros részvételével, és az elemzés azt ö, mutatja, hogy 5-10 százaléka a költségvetésének ezen városoknak a Jessica által kerülhet finanszírozásra. Láttunk olyan példákat is, olyan projekt példákat, amelyek bemutatták, hogy mennyire fontos a magánágazat befektetése is ezen projektekbe, különös tekintettel a jövőben, értékes forrást biztosít majd a magánágazat a város rehabilitációban, a nemzeti egyesületek segítségére is szükség van, hiszen a különböző ö, ö, helyi szintű hatóságok ö, a kormányjal is tárgyalhatnak. A holland példa, eklatáns példa volt erre, de hát nem mindenhol van ez így. Úgyhogy valahol még a helyi hatóságoknak a tárgyalási jogkörén javítanunk kell. Deli asszony utalt az éghajlati kihívásra természetesen más témákat is be kell, át kell gondolnunk, mint a légszennyezés, porszennyezés, hangszennyezés, a közlekedés és más egyéb ágazatok is, hiszen mindezeknek kihatásuk van az éghajlatra és az energia ö, megtakarításra is. Úgyhogy számos aspektusra kell gondolnunk, és problémákra, amelyeket az integrált megközelítéssel kell megválaszolnunk. Az energiaellátás nem csak a fűtés területén fontos, hanem az elektromos állam ellátást is át kell gondolnunk. Igen, a hatáskörök, felelősségek átruházásával kapcsolatban is ismernünk kell azon korlátokat, amelyeken túl már nem hatékony a felelősségi körök átruházása alsóbb szintekre. Nem tudom, hogy képesek leszünk-e egy szigorú korlátot meghatározni, hiszen vannak kisebb méretű városok is, ahol a szakértők képesek lehetnek arra, hogy kidolgozzanak olyan projekteket, amelyeken keresztül a különböző eszközök, források felhat, fel, használására lehetőség van. De azért én azt gondolom, hogy a százezer lakosú város lenne az a korlát, amit én jónak tartanék. Fentarthatóság a befektetések megtérülése, világos kritériumokat kell meghatároznunk, minden projektet fenntarthatónak kell és fenntarthatónak kellene minden projektnek, és a be, befektetés megtérülést is garantálni kell. Ezt pedig tényszerűen kell tudni bizonyítani. Néhány mindannyian utaltak a magán erőforrásokra, a magán befektetésre. Igen, én is szeretném kiemelni ezt. Matula úr a kisvárosokat említette. Nem szeretném, hogy elfeledkezzünk a kisvárosokról, de attól tartok, hogy például valóban át kell gondolnunk olyan dolgokat is, mint a nagyvárosokba beutazó munkavállalók, diákok, akik külvárosokban élnek és a belvárosban tanulnak. Természetes az is, hogy a nagyvárosok vonzóak a kisebb városokból környező városlakók számára. Ami a civil társadalmat illeti természetesen, fel kell vennünk az eszmecsere során a kapcsolatot a civil társadalom képviselőivel helyi szinten, önkormányzatok szintjén, ez magától értetődik. Tárgyalni kell helyi szinten ezen dolgokról. Utolsó megjegyzésként pedig Ami pedig magát az ösztönzést illeti, a Jessica-val kapcsolatban igen, az eszközöket fel kell használni, és a jövőben egyre inkább felhasználásra kerülnek. De tisztáznunk kell az elveket, mert mi saját elemzésünket elvégeztük, és azt is el kell ismernünk, hogy a kisebb városok nincs meg a megfelelő ö, ismeretanyaga, gyakorlata, tapasztalata a Jessica felhasználásáról. Tehát, hogy hogyan lehet az ismeretek szintjét fokozni ezen a, ebben az aspektusban is. Egy munkadokumentumot fogok mindezzel kapcsolatban kidolgozni, és köszönöm a megjegyzéseiket. Elnök asszony, köszönöm, remélem ez a um, meghallgatás az önök számára is hasznos volt, az ön számára is előadó úr, és az árnyék előadó számára is. Köszönöm a kollégáknak, hogy Hollandiából és észak ellátogattak hozzánk. Jerry Mulligan és Rudvan Rák úr. Most lezárnám a mai találkozónkat, és holnap kérem a, a szavazókártyáikkal jöjjenek 9 órára pontosan, koordinátorülésre kerül sor rövid, határos időn belül, így kérném, hogy minél gyorsabban fáradjanak ki a teremből azok, akik a koordinátorok ülésén nem vesznek részt. Köszönöm.